Ecco. Direi che possiamo incominciare. Úgy gondolom, hogy elkezdhetjük az ülést még akkor is, még akkor is, hogy hiányzik a határozathozatalra való, nem vagyunk annyian, hogy határozat hozhassunk, de ennek ellenére elkezdjük az ülést. Eh, be van kapcsolva a mikrofonom, kérem, be van kapcsolva. Hát a mikrofon be van kapcsolva, nem hallanak engem? nem hallani a mikrofont, vagy talán a tolmácsolást nem hallani? Na, No, az l'interpreto c'è, ci sarà. Eh. <laughs> Hát értem én, nem érthet mindenki olaszul ezen a szép nyelven, de úgy látszik, hogy a titkárság megoldotta a problémát. Mindenki megkaptam a napi rendet, mégpedig eh, november 14-én, és eh, ma délután szavazni is fogunk, mégpedig az alelnökünk jelentéséről, a GRIP jelentésről, amely a hitelintézetek és befektetési társaságok szanálási mechanizmusáról van szó, és utána az ECOM-ban holnap szavaznak a Ferreira um, jelentésről, és nagyon fontos, hogy mi egy időben fogadjuk el ezt velük. Úgy gondolom, hogy először is a legrip jelentés módosítóiról kellene eszmét cserélnünk, és utána pedig a Messerschmitt jelentésről szeretnék eszmét cserélni de hát ezt csak a szavazás után tudjuk megtenni, illetve a grip jelentés vitája után, még a Messerschmitt jelentésről is vitát, vitázunk, és utána szavazunk, amire amiről aztán holnap délelőtt szavazunk. Utána pedig a, a rendelet 202-es cikkeinek értelmezéséről lesz szó, aztán a nyolcas napi rendi pontban pedig az eljárási szabályzat a képviselők való részvételéről szóló 137 os cikkének módosításáról szól, és utána pedig 17.30-kor tartottuk volna meg a koordinátorok ülését, de ezt holnap 9 órára halasztjuk el, mégpedig azért, mert a koordinátor körülzül kettő, tehát két fontos frakció koordinátora nem tud itt lenni, viszont holnap délelőtt, holnap reggel itt tudnak lenni. Gualtieri kollega és egy másik kollega. Éppen ezért tehát holnap 9-től 9.45-ig a koordinátorok üdését tartjuk meg, tehát nem ma, még egyszer mondom, nem ma este. Hát ezek lettek volna közleményeim, mint az elnök közleményei. Most pedig, és utána pedig a Tarkovsky jelentésről szavazhatunk, amelyről holnap szavaznánk, hiszen időnk marad. Ennyi lett volna az én közleményem, és még annyit szeretnék elmondani, hogy ma a szavazás után, mint hogy marad időnk, hiszen elhalasztottuk a koordinátorok ülését, még a holnapi napirendről a Lisszaboni szerződés alkalmazásáról szóló jelentésről is eszmét cserélhetünk. Hogyha tehát nincsen észrevételük mindezzel kapcsolatban, befejezetnek tekintem a közleményeket. Minden esetre a legfontosabb dolog az, hogy azt remélem, hogy holnap a jelenlét, hogy is mondjam, <clears throat> meg fogja haladni a mai jelenlétet. És a jelen nem léttel nem tüntetnek a képviselők. Holnap pedig egy szemináriumot tartunk rendkívüli ülésünkön, amelyet az filozófiai társulatok és az egyházok kértek a Lisszaboni szerződés alkalmazásáról, a demokratikus, és annak a 17. Szerz, cikkének alkalmazásáról, a demokrácia megerősítéséről, és Weiler professzor aki egyébként az Európai Egyetem vezetőjévé választották, valamint Davis professzor is itt lesz az Amsterdami Egyetemről, de Fries. És még egyszer mondom, tehát a Lisszaboni Szerződés 17. cikkéről lesz szó, és Súrján alelnök társelnöke lesz ennek a rendkívüli ülésnek, és itt az is kapcsolatokat fogjuk megvizsgálni, és ezeket a kérdéseket mélyítjük el. Még arról is tájékoztatni szeretném önöket, hogy a STOA elnöke nemréken egy közleményt adott ki a STOA által az elektronikus rendszerek biztonságáról szóló kutatás eredményéről adott át egy közleményt, ezt csak angolul lehet ehhez a közleményhez hozzáférni, és önök pedig elektronikus úton megkaptak ebből egy más, másolatot. Tájékoztatom önöket arról is, hogy a kettes pontban a szolgálatok a szerződések eh, ratifikálásáról egy dokumentumot készítettek elő ezen felül pedig a szeptember 4-i, a szeptember 16-17-i és az október 14-i jegyzőkönyveket is jóvá kell hagynunk, hogyha senki nem emel fenntartást ezekkel kapcsolatban, ezeket elfogadottnak tekintjük. Most pedig már is tovább léphetünk Konstanza Legrip asszony véleményéhez. Ez egy nagyon fontos vélemény, amely hitelintézetek és egyes befektetési társaságok egységes szanálási mechanizmus és egységes bank szanálási alap keretében történő szanálására irányuló egységes szabályok és eljárás szímet viseli. Az ECON az illetékes szakbizottság, Ferreira asszony a jelentéstevő, és éppen ezért nagyon font, rengeteg módosítót nyújtottak be, 29 módosítót, egyedül Daf, Duff, Scholz kollégák, és most pedig minden késlekedés nélkül megadom Legrip asszonynak a szót. Merci, monsieur. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenkit szeretettel üdvözlök, kedves kollégák. Ma azért ültünk össze, hogy foglalkozzunk a hitelintézetek és egyes befektetési társaságok egységes szanálási mechanizmus és egységes bankhasználási alap keretében történő szanálásról irányadó egységes szabályok és e, eljárásról. Az Európai Bank Unió nagyon fontos az, az euró övezet számára és az európai gazdasági integráció szempontjából. Jelenleg arról van szó, hogy egy olyan mechanizmus hozunk le, amely egységes szanálási rendszert hoz létre. Egy rendelettervezetet készítettünk elő, és az Európai Bizottság ezt küldte el a parlament és a tanács elé. Ez az egységes bankszanalási rendszernek a lényege. A szakbizottságának véleményt kell megformálni erről. Mi vagyunk az életékes bizottság, és ezért nekünk a határodén belül eléggé rövid sajnos ez a határidő, meg kell fogalmazniunk az álláspontunkat. Tehát, hogy a Gazdasági és Monetáris Bizottság, amely az Illetékesség Bizottság, az milyen munkát végzett. Tehát egy véleménytervezetről van most itt szó, és sok módosítót nyoltattak be, és ezekkel kapcsolatban szeretnék néhány megjegyzést tenni. Részletesen foglalkoztam az összes módosítóval, és szeretném megköszönni a kollégáknak, Duff és Scholz uraknak elsősorban, akik nagyon sok munkát végeztek ezzel a témával kapcsolatban, és a saját hozzájárulásokkal is segítették, segítették ezt a munkát. 75 ö, módosítót nyújtottak be, és 47 ö, alkotja a lényegét ennek a véleménytervezetnek, és a kollégák nagyon sok módosítót nyújtottak be. mint mondtam, nagyon rövid a határidő, és mivel nem, tört, nem tűnt szükségesnek az árnyék jelentéstevőkkel való összeülés. Ezen kívül a módosítók közül nagyon sok hasonló volt, és tulajdonképpen abban az irányba, abban az irányba mutattak, hogy támogassák, erősítsék a szöveget az én véleménytervezetemet. Aztán voltak olyan módosítók, amelyek világosan egy külső hatáskörrel voltak kapcsolatosak, tehát az AFKO-nak a hatáskörével, és épp ezért nem, a, nem tartoztak bele a kompromisszumos megoldásokba. Szeretnék emlékeztetni nekünk, hogy nekünk véleményt kell formálni, mert a Gazdaság és Monetáris Bizottság az illetékes bizottság, és ezért nekünk koncentrálni kell a saját hatáskörünkre, és erre nagyon figyeltünk, hogy ne nyúljunk bele más bizottságoknak a hatáskörébe. Épp ezért éberen figyeltünk arra, hogy ne lépjük túl a saját hatáskörünket. Ezért a saját munkámban is azt a vezérvonatot követtük, hogy megvilágítsuk az ekonnak a munkáját, és ezért a véleménytervezetben kizárólag az irányítás kérdésére koncertáltam, tehát hogy hogy lesz ez az egységes jövőbeli mechanizmus irányítva. Tehát ez az egységes szanálási mechanizmus egy egységes szanálási tanács irányításával fog majd dolgozni a résztvevő tagállamoknak a bizottságaival és az Európai Bizottsággal. Tehát a kérdések elsősorban a szöveg egyetlen részével kapcsolatosak, itt a rendelet szövegre gondolok, ez a harmadik rész, az egyes és a négyes cikkei. Nos, nézzük akkor a módosítókat, amelyek e, pontosan ezzel a szemponttal foglalkoznak. Tehát a bizottság által javasolt szövegnek ezen fejezetével és cikkeivel. A módosítók mind egy megerősített parlamenti ellenőrzést határoznak meg, azért, hogy a szanálási rendszer valóban egységes legyen. Tehát itt jóváhagyásra van szükség az Európai Parlament szempontjából, amikor az ügyvezető igazgató és a helyettesének a kinevezéséről van szó. Tehát a parlamentnek a jóváhagyása a kinevezések során, és ez a 4-es, 37, 40, stb. és a 70-es, 72-es eh, eh, módosítók többek között, amelyek mind össze eh, egy irányba mutatnak a kinevezési eljárással kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy növelni szeretnénk az átláthatóságot, és hogy az Európai Parlament előtt átláthatóbb legyen ennek az új szervezetnek a munkája. Ezen kívül voltak olyan módosítók, amely az éves beszámolónak az átadásával kapcsolatos a nemzeti parlamenteknek lehetőséget biztosítunk így, és a, hogy a, a programokkal kapcsolatban ez az egységes tanács véleményt formálhasson meg. Itt is több módosítót lehet említeni, amely a Lisszaboni szerződés egyes számú jegyzőkönyvével kapcsolatosak. Ez a két iránynak a fő vonulata, tehát a jóváhagyás a parlament részéről és a nemzeti parlamentek tájékoztatása. A hozzászólásom elején azt mondtam, hogy néhány, hát azért elég nagy számú módosítót nem tudtam támogatni, például Schulz kollégáit sem, ugyanis úgy látom, hogy nagyon fontos, hogy arra koncentráljunk, hogy az afkónak a hatáskörébe ne lépjünk bele. Tehát csak az ekon hatáskörébe tartozó dolgokkal foglalkozzunk. Épp ezért nem támogattam azokat a módosítókat, amelyek ellenkező irányba mutattak. Mert ezek nem tartoztak bele az irányítási mechanizmusnak a keretébe. Azért, mert néha túlságosan általánosak voltak, vagy pedig ismételték a korábbi dolgokat. Végül pedig az AFKO támogatja a jogalapot, amelyet az Európai Bizottság javasolt. A 114-es cikke a szerződésnek, amely közelíteni szeretné a nemzeti rendelkezéseket, és a belső piac működését szeretné elősegíteni. Ez a 114-es cikk, amelyet senki sem kérdőjelezett meg, az az, az a bankunió irányítását, és ezen keresztül az egységes szanálási rendszert belehelyezi az Európai Unió intézményi keretébe. Ennyit akartam mondani, nagyon érdekel az önök megjegyz, érdekelnek az önök megjegyzései, azért, hogy mindezek ismeretében majd megszavazhassuk ezt a véleménytervezetet. Köszönöm. Ha chiesto di parlare l'onorevole Duff. Duff képviselő kért szót, és meg is kapja azt. Good afternoon. Jó délutánt kívánok mindenkinek, és köszönjük Konstanz Le Gripnek ezt a bizonyos felvezetést, ezt a prezentációt, amelyel bemutatta a jelentést. Úgy gondolom, hogy a jogalapal kapcsolatos alapvető kérdés, amint valamennyien tudjuk, hát bizony ellentmondásos. Azonban úgy gondolom, hogy a parlament részéről prudens dolog lenne, hogyha tartaná magát a bizottság javaslatához, hogy a 104-es és a 114-es eh, pontok megfelelőek és kielégítőek jól szolgálják azt a célt, hogy ezzel létre lehessen hozni az egységes szanálási mechanizmust. Nyilván a bíróságnak is lesz ehhez hozzáfűzni valója. Kíváncsian várjuk a véleményüket. ez az Európai Bíróságra vonatkozik, de egyébként a Bundesverfassungsgericht is fontos véleménnyel fog szolgálni e kérdések kapcsolatban. Az egységes szanálási mechanizmus alapvető dolgokra van kihatással ennél fogva. Fontosnak tartom, hogy tegyünk különbséget egyértelműen meg kell különböztetnünk a nemzeti parlamenteket az Európai Parlamenttől, hiszen ezek más funkciókat teljesítenek. A nemzeti parlamenteknek nyilván fontos szerepük van, hiszen nekik kell e, majd e, számon kérni a nemzeti e, szanálással foglalkozó hatóságaikat, és megvizsgálni az az adott ország banki kormányzását. Mindenképpen tájékoztatni kell az egységes bankszonálással kapcsolatos hatóságot, de az ő szerepüket különböztessük meg az Európai Uniós intézményekétől, hiszen ezen előbbiek nem részesei az EU jogalkotási mechanizmusának. Mindenképpen támogatom erre, erre való hivatkozással a különbségtételt, ez a 67-es módosítóban található egyébként. Ami pedig a kinevezési eljárást illeti. Itt számos megközelítési mód kínálkodik látom a szavazási listán a 71, illetve 72-es, mint hogyha azonosnak tűne, de valóságban nem az. Scholz úrral és én magam arról beszélünk, hogy itt a, a parlamentnek e, hozzájárulási joga van, a raportőr pedig elfogadást mond hogyha el, elmélkedünk ezen, akkor úgy gondolom, hogy a raportőrnek van igaza, tehát akkor a 109-es szabályt kellene követnünk, ez a saját eljárásunk és ügyrendünk szabályzatára vonatkozik. Úgy, úgy gondolom tehát hogy inkább de grip asszonynak adnék igazat, mint sem magamnak, hogyha értik, mire gondolok. Egyébként ugyanazt az eljárást kellene alkalmazni az bizonyos embereknek az elbocsátásával kapcsolatban. Ez is legyen egyértelmű. az 53-as cikkely kettes bekezdése, amely amely arról szól, hogy az igazgató senki befolyása alatt nem állhat, szerintem ez egy kicsit abszurd. Különösen azért, mert a 43-as cikkben azt olvassuk, eh, hogy az a bizonyos igazgató nem fogadhat el utasítást senkitől. Hát azt nem mondhatjuk, hogy eh, megtiltjuk embereknek, hogy megpróbáljanak befolyást gyakorolni, hiszen ez, ez butaság így. Nyilvánvaló, hogy az érintett igazgató ő eh, maga is keres E, és szeretne e, e, beszerezni tanácsot, tájékoztatást a megfelelően művelt, illetve kompetens forrásoktól. Értelmesnek tartanám tehát, ha erre való hivatkozással ezt a bizonyos az 53-as cikk kettes bekezdését. Aztán a 75-ös módosítónak van egy a, valami a végén. Ez egy olyan fajta nyitott bekezdés, amely az SRM részére egy felülvizsgálati eljárást írna elő. Ez az európai stabilitási mechanizmust egyfajta közös fiskális mi értékegységé kell akarna tenni a bankok vizsgálatánál. Szerintem önmagunkat ámítjuk, hogyha arra gondolunk, hogy a nemzeti szanálási hatóságok és illetve akár a nemzeti kormányok is folytathatják azt, hogy hatáskörük van arra, hogy az egységes szanálási mechanizmus blokkolják. A bankok lezárásával és átszervezésével kapcsolatban. Szerintem ezt a bizonyos stabilitási mechanizmust maximális hatékonysággal kell alkalmazni, és létre kell hoznunk egy egységes uniós létesítményt, egy, egy hitel intézményt, a különös tekintettel a bankválságokra. Szerintem az ESM-en túl nem kell lépnünk. Úgy gondolom, hogy ez kezdetben nem fog bekövetkezni, de azért hosszú távú hozzáállást kell elfogadnunk, és ennek keretén belül meg kell állapodnunk abban, hogy a felülvizsgálatot hogyan irányítjuk, pontosabban hogyan tudjuk ebben az irányban elindítani a felülvizsgálati mechanizmust. Köszönöm szépen, Daf kollega, és már is Bronz kollega kapszott. Parancsoljon. Oh, <coughs> uh, az én észrevételeim elsődlegesen azokhoz szólnak, akik oda-haza hazámban unalmas életet folytatnak, és ennek keretén belül bennünket néznek a tévében. Nos, én úgy gondolom, hogy vannak a hazámban olyanok, akik csodálkodnak azon, hogy miért veszek részt ennek a témának a vitájában, hiszen egyértelmű, hogy az eurozóna országai, vagy más országok, akik érdeklődnek ebben, nos, nem okvetlenül résztvevő államok. Ez persze nem jelenti azt, hogy az Egyesült Királyság nem óhajt bizonyos betekintést nyerni ezekbe az ügybe. A többszintű kormányzás, illetve a nem résztvevő tagországok számára ez nem ezt jelenti, hogy a részvételből is kizárják magukat. Én úgy gondolom, hogy meg kellene védenem a nemzeti parlamentek szerepét, de ez nem csak az Egyesült Királyság parlamentjére vonatkozik, semmint kezdet, semmint vég. Meg kell vizsgálnunk minden egyes tagállam parlamentjének a szerepét. Nem nagyon optimista vagyok az EU-val kapcsolatban, úgy gondolom, hogy az EU-nak nagyobb szerepet kell engedni a nemzeti parlamenteknek, tehát olyan módosítókat támogatok, amelyek ezeknek a hatásköreit erősítik. A tanács kapcsán sem igazán vagyok optimista. Sőt, a parlament a legkevésbé optimista a számomra, amikor ilyen hatásköröket óhajt gyakorolni kinevezett szervezetek, testületek felett. Például a szanálási testületet akarják létrehozni. Én azon módosítók mellett vagyok, amelyek a nemzeti hatásköröket erősíti. Általában tartózkodom, de egyébként a az állásfoglalás elleni, elleni szavazók táborába tartozom magam részéről. <coughs> Köszönöm szépen, nem látok mást. De mégiscsak Moreira képviselő kérsz, <coughs> kérsz Meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, állok úr. Nagyon fontos jelentéssel van dolgunk. Ha nem a legfontosabb uh, bizottsági kezdeményezéssel van dolgunk, hiszen a krízis által felvetett és azáltal um, napvilágra hozott nehézségekkel rehívja fel ez a figyelmet. Hiszen egy egységes piacnak, egységes bankpiacnak bizony egységes felügyeletre volna szüksége. Illetve egy egységes konfliktus megoldó mechanizmusra volna szükségem, Éppen ezért úgy mondom, hogy ez a szanálási mechanizmusról szóló dokumentum nagyon fontos. Ennek a kezdeményezésnek ugyanakkor még az alkotmányos vetülete is nagyon fontosan alakíthatná ezt a rendelettervezetet. Az alkotmányos vetület feltárásában pedig mi járhatunk elől. Mégpedig olyaténképpen, hogy tisztázhatnánk az ESM-nek a, a, az alkotmányos státusát. Az egy, egységes szanálási mechanizmus alkot, alkotmányos öm, öm, státusát, hiszen a 117-es EUMS cikk az egységes piac működésével kapcsolatos nemzeti jogkörökről szól. És azon gondolkozom, hogy egy új Európai Uniós intézmény felállítása vajon nem tekinthető-e ezen jogalap keretén belül lévő intézkedésnek? Mint hogy viszont más jogalapot nem látok, akárhogy lapozgatom a szerződést, ezért úgy gondolom, hogy erre a jogalapra kell építeni a jogalkotónak. ezt a rendelkezését, és széles értelmezéssel, nagy vonalú értelmezéssel kell előjárni. Persze nem tudom, hogy az Európai Bíróság, amikor elé kerül ez az ügy, akkor hogyan vélekedik majd mindenről elegendő jogalapnak tekinti -e majd az általam említett EUMS-széket. Bizony meg lehet, hogy nagy szükség lesz magának a szerződésnek a módosítására annak érdekében, hogy a gazdaságirányítás, közösségi gazdaságirányítás új intézkedéseit, illetve pénzügyi szolgáltatások európai szintű szabályozását megteremtsük, jogalapot teremtsünk nekik az új módosított szerződésben. És lehetővé tegyük, hogy további ezen a területen meghozandó döntéseket hozzanak meg. Ami pedig az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek szerepét illeti, nos, teljes egészében egyetértek William Duffal, azaz, hogy Andrew Duff, Andrew Duffal, ahol, aki arról beszélt, hogy látni kell az Európai Parlament és, az, és a nemzeti parlamentek hatáskörét. Nos, európai, az Európai Parlament tagjai vagyunk, és ez egy európai intézmény lesz, tehát az Európai Parlamentnek kell elszámoljon ez az intézmény, hiszen az európai intézmények nem elszámolásra kényszeríthetőek a nemzeti parlamentek számára a Lisszaboni szerződés alapján a közösségi intézmények nek tájékoztatniuk kell a nemzeti parlamenteket, javaslataikat figyelembe kell venni. Ez az egyik dolog. A másik kérdés pedig az, hogy elszámoltatható-e egy közösségi intézmény egy nemzeti intézmény irányában. Nos, úgy hiszem, hogy erre válasz egyértelműen nem. Ezért úgy gondolom, hogy világos különbséget kell tenni az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek szerepe között. Ami pedig az Európai Parlament kinevezési és leváltási jogkörét illeti, az Európai SRM, illetve egységes szanálási mechanizmus kinevezett igazgatóiról és képviselőiről, úgy gondolom, hogy itt is meg kell teremteni a szimetriát, jelesül, hogy mind a kinevezés, mind az elbocsátás tekintetében jogot kell biztosítani az Európai Parlamentnek. Nem a... Úgy gondolom, hogy be kell vonni a parlamentet a kinevezésbe és az elbocsátás döntésébe. Tehát nem csak a tanács döntésére bólítunk rá, elképzelésem szerint, hanem DAF kollégám által felvázoltak szellemében vennénk részt a kinevezésben és az elbocsátásban. Ugyanakkor Griffasszonynak is köszönettel tartozom, nagyszerű munkát végzett, és mi frakciómmal együtt támogatjuk a jelentéstervezetét. Úgy hiszem, hogy a jelentéstevő asszony élni szeretne jogával, hogy válaszoljon az itt elhangzott észrevételekre, felvetésekre parancsoljon. Röviden először is szeretném megköszönni a három kollégának, aki most megfogalmazta a véleményét. Köszönöm nekik, hogy támogatják ezt a véleménytervezetet, és Annyit mondanék nekik, hogy teljességgel osztom a meggyőződésüket, Mörár úr és daf úr is legalábbis hangot adott a véleményünknek. Nagyon sok munka vár még ránk, hogyha az egységes bankunió útján előre akarunk haladni. Ma tulajdonképpen csak egy kis követ teszünk hozzá ehhez az építményhez, még nagyon sok építkezésre van szükség, amely során együtt kell működnünk. Köszönöm szépen. Rendben van, lezárom a vitát. Nem, bocsánat, még DAF képviselő készült, parancsoljon. Igen, elnézést, hogy újra szólt kértem. a jogalap kérdésére szeretnék visszatérni, hogy az egész javaslatnak mi a jogalapja, illetve a, a német kormány legalábbis tudomásom szerint azt kérte, hogy a 450, a 352-es cikket is használjuk. Úgy gondolom, hogy Moreira úr is implicit módon arra utalt, hogyha tovább lépünk a jelen rendelettel a mostani formájával, akkor ez nem más, mint egy első lépés afelé, amit talán úgy nevezhetnénk, hogy egy föderális jellegű szabályozó rendszer. Majd a maga idejében remélhetőleg előbb, mint később mindenképpen szükség lesz egy alapvető változásra. Szabályoznunk kell ezt az egész pozíciót. Egy egységes szanálási mechanizmusnak a létrehozása tulajdonképpen jelentés, jelentős mértékben átruházza az államok szuverén jogköreit az unióra. Ezt valahogy bele kell préselnünk a dolgokba a Lisszaboni szerződés megszorításai ellenére. Ugye jelen pillanatban ez egy ideiglenes vagy átmeneti intézkedés, de ugyanakkor tartós alapot adhat ennek a jövőbeni szabályozásnak, amely elmélyíti a fiskális integrációt. Köszönöm szépen, nem tudom, hogy a jelentéstévasszony kéri a szót, ha nem, akkor Négy percet kell várnunk, legalábbis az én óram szerint, és akkor elkezdhetjük a szavazást, és remélem, hogy a szavazásra még egy-két kollega megérkezik. Tehát felfüggesztem öt percre az ülést. Nem tudom, elnök úr, el lehetne kezdenünk a munkát, hogy haladjunk? In effetti possiamo cominciare valóban elkezdhetjük a munkát, ahogyan Duff kollega kérdezi, mégpedig szavazni fogunk. A hitelintézetek és egyes befektetési társaságok egységes szanálási mechanizmusáról és egységes bankszanálási alap keretében történő szanálásra irányuló egységes szabályokról és eljárásról. Először is az 58-as módosítóról szavazunk, aki támogatja, emelje fel a kezét. Ki van ellene? Elutasítottuk. Tessék, parancsoljon. Tehát már szavaztunk, kérem. 58-as módosítóról éppen most szavaztunk. Tehát a következő módosítóról kéri a szót? A értem én, értem én. Tehát tartózkodott, értem, tartózkodott. Tehát elfogadtuk. 59-es, ki támogatja, ki ellenzi. Nem tartózkodott valaki, de egy valaki tartózkodott. 60-as módosító, mellettem, ellenem. Tartózkodás. Egy tartózkodás. 61-es módosító, ez is Solc kollégái, kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodott-e valaki? Egy tartózkodás. 62-es, mellettem, ellenem. Tartózkodás. Egy mellette szavazattal utasítottuk el. Tessék. Elnök úr, feltenném a kérdést, szíveskedne-e elmondani a szavazások eredményét, mert eddig ez nem történt meg. Grazie, mi ricorda un dovere. Valóban ez egy kötelességem, amelyet elkerülhetetlennek tartok. Egyértelmű volt persze az eredmény, de ezért megismétlem. Tehát felolvasom. Minden Scholz módosítót elutasítottunk idáig, kivéve a legutolsót, melyik is volt ez? Nem, közbekiabálás, elnök úr, mindegyiket elutasítottuk. Míg az előzőnél legalább egy igen szavazat volt. 62, 63-as, mellettem, ellenem. Mindenki ellene van, mondja Andrew Duff képviselő. Tartózkodott-e valaki? Elutasítottuk. 64-es, ki van mellettem? ki van ellene, kitartóskodott, elutasítottuk. A 9, 10, 11 és 12-es módosítók, szóbeli módosítók, ezekről tehát nem szavazunk. 13-as, mellettem, ellenem, tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. A 14-es módosítóról szabadulunk, ez is a jelentéstevő szonyi, ki támogatja. Ki ellenzi? Tartózkodott-e valaki? Elpróbálom. Siamo all'emendamento 15, sempre della relatrice, favorevoli? 15-ös, szintén a jelentéstevői mellettem. Ellene. Astenuti e approvato. 65. Elfogadtuk. 65 mellettem. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 16-os mindig a jelentéstevői még, mellettem. Ellene. Hát számolnunk kell, titkár úr. Tehát még egyszer, a 60-asról szavazunk, a 16-osról szavazunk mellettem. Ellenem. Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. 66-os módosító indítványról szavazunk. Ki támogatja? Ki ellenzi? Ki tartózkodott? Elfogadtuk. Tizenhetes módosító és a 18-as. Ezekről tömbben tudunk szavazni, ki támogatja őket, ki ellenzi. Elfogadtuk. 67-es. Bocsánat, nem. Nem, nem. Hanem, mindjárt mondom, a 15, bocsánat, elnézést kérek, ezt mind az elnök mondja persze. Tehát 14-est is elfogadtuk, tehát akkor most miről is szavazunk? Ezekről ugye nem szavazunk, hanem a 19-esről mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 20-osról, nem, ez is csak egy korrektív módosításról nem szavazunk. 21-es a 21-es, a 25-öst fogja kiegészíteni. Együtt szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. A bekiabálást a tolmács nem hallja. Valaki mondott valamit? Ezeket a módosítókat a 21 és 25-öst elfogadtuk, mondja Morájra képviselő. Igen, a 25-öst a 21-essel tömbben szavaztunk, és elfogadtuk. Ha az egyiket, akkor a másikat is együtt szavaztunk. 22-es, ki van mellette? Ki van ellenem? Ki tartózkodott, elfogadtuk. 23-asról és 24-esről nem szavazunk, hiszen ezek csak korrigálják a szöveget. Éppen ezért 25-ösről viszont már szavaztunk az előbb, tehát a 26, 26-osról ki támogatja? Ki van ellene? 27-es. a fenti, fentieket módosítani kell, tehát erről nem szavazunk. 28-osról szavazunk. Ki van mellette? Ki van ellenem? Tartózkodott-e valaki? Ezt elfogadtuk. 29-es? Nem, itt is voltak éppen a 33-assal és a 37-essel együtt szavazunk mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Ezt elfogadtuk. És ezzel persze a másik kettőt is elfogadtuk, melyiket felsoroltam. 30-as, és 31-es, és 32-es, ezek ugye korrektív módosítók, ezekről nem szavazunk, a 33-asról szavaztunk épp az előbb. 34 mellettem. Ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. Nem szavazunk a 35-ösről, hiszen ez is csak módosítja a szöveget. 36. Mellettem. Ellenem tartózkodás elfogadtuk. A 37-esről nem szavazunk, hiszen szavaztunk már az előbb a tömbben, az előző tömbben, el is fogadtuk. Éppen ezért most a 68-asról szavazunk, nem az oka fogyottá volt, hiszen elfogadtuk a 37-est. Tehát a 38-asról nem szavazunk, hiszen egy, ez egy szövegkorrekció, a 69-esről viszont szavazunk. Ki támogatja a 69-est? Ki van ellenem? Ki tartózkodott? Hát ezt elfogadtuk. Hetvenegyesről szavazunk. Ki van mellette? Ki van ellenem? Kitartóskodott, elfogadtuk. A 71-es okafogyottá vált, mert ugye elfogadtuk az előzőt a 71-est. A 72 és a 74 pedig azonos, tehát ezeket elfogadtuk. Tessék, parancsoljon! Elnök úr, elnézést, amikor szóltam, elmondtam. Ezek nem azonosak. Azonban a 71-est eh, már meghaladtuk, a 72-es és a 70 hármas, az a kadukféle módosító. A 40.1-esre kéne tovább lépni. Igen. Ön pontosította, hogy ezek nem azonosak, de ennek ellenére fogyottá váltak. Ezért a 41-esről szavazunk, hiszen a 40-esről nem kell szavazni. 41-es kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodott-e valaki? Ezt elfogadtuk. 73. Itt ez az igazság, hogy nem értem, hogy miért volna az okafogyott. Hát nekem a 73 meg a 42-es nem értem, miért okafogyott a 42-es, ha 73 ost elfogadjuk. Nem értem ezt. Nem, nem értem itt az összefüggést. Igen, igen, tudom, tudom. De óra. Szerintem 42 mi sembrano... Ha olvasom a módosítókat, hát nekem ez azonosnak tűnik ez a kettő. Tehát nem hiszem, hogy az oka fogyott, hogy az a probléma, hogy a, hogy a bocsánat, keverem már a számokat, hogy a 42-es fogyottá válna. 73 és 42. Tehát a 73-as és a 42-es úgy tűnik számomra, hogy azonosak. Ilyen módon, ha az egyiket elfogadjuk, a másik is, másik is elfogadásra kerül, nem okafogyottá vált. Hát nem változtatja meg, most okafogyott, vagy pedig elfogadottnak terülhet a dolgot, nem változtatja meg, nem húzzuk az időt, szavazunk a 73-asról. Elnök úr, én szeretném visszavonni a 73-ast. Hát ez, ez megoldja a kérdést. Ha visszamondta a 73-ast, akkor a 42-esről szavazunk. Ki támogatja, emelje fel a kezét, kérem. Ki szavaz nemmel, ki tartózkodott, tehát ezt elfogadtuk. 74-es. Andruda fém, ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. 43-as mellettem. Kontrári. Ellenem. Tartózkodott, elfogadtuk. 44 ellene elfogadtuk. 75-ös kitámogatja. Ki ellenzi? Ki tartózkodott? Elutasítva. 45-46, ezek szövegmódosításra vonatkoznak ezekről, tehát nem szavazunk. 47-es mellettem, ellenem, tartózkodását utasítottuk. Egyes módosító indítvány mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk, hármas, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodott, elfogadtuk, négyes, ki támogatja, ki szavaz nemmel, tartózkodás elfogadtuk, ötös, mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk, hatos, mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas, ezt visszavonta a jelentéstevő, 48-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 49-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 50-es, ki támogatja az 50-est? kiszavaz nemmel, kitartózkodott, elfogadtuk. 51-es kiszavaz igennel, kiszavaz nemmel, kitartózkodott, elfogadtuk. 29-es mellettem, bocsánat, így az elnök, tehát az 52-es módosítóról, mely egyébként a 29-es preambulum bekezdésére vonatkozik, tehát mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 53-as mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 54-es mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 55-ös, Solc úré, mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 56-os, Le Grip, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 56-os mellette ellene elfogadtuk. Most pedig a végszavazás következik az egész jelentésről mellette. Ellenem Tartózkodott-e valaki? 15-en mellette. Egy tartózkodott senki sem, egy ellenszavazat senki sem tagad. Tartózkodott, köszönjük Legrip asszonynak a munkáját. Ezzel pedig befejeztük a szavazást, és tovább lépünk a következő napi rendi pont taglalására. Non vedo però il collega Messerschmidt. Ugyanakkor nem látom Messerschmidt kollégát itt az ülésteremben. Tehát kérem Rangel kollégát, hogy vehessük az ő jelentését a Lisszaboni szerződés végrehajtás az Európai Parlament vonatkozásában, hogy ezt vegyük napirendre. Ez egy saját kezdeményezésű jelentés. ez egy saját kezdeményezésű jelentés, és kérem, hogy Rángál kollega elfogadja, hogy ezt most napirendre vegyük. Egy meghallgatást tervezünk 2000, tartottunk, 2000, tartunk majd január 20-án 2014-ben. És most akkor megadnám Rangel kollégának a szót. Uh, Sr. Presidente, muito obrigado. Uh, a minha Köszönöm szépen. Nos, portugálul fogok beszélni és ugye az eredeti idő nél korábban kell beszélnem, és hogyha angolul akartam volna ezt megtenni, akkor arra több felkészülés kellett volna. Épp ezért portugálul fogok most beszélni. És az eredetihez képest ez akár fél órát is igénybe vehet. Először is. Mint ahogy mindenki tudja, a különböző koordinátorok, tehát a frakciók koordinátai megegyeztek abban, hogy ez a jelentés, amely az Európai Parlamenttel és a Lisszaboni szerződés végrehajtásával foglalkozik, és most nem szeretném felsorolni az összes lehetőséget, és ha figyelembe vesszük az intézmény megállapodást a különböző intézmények között, akkor úgy, ennek keretében mi úgy döntöttünk, hogy Lamassur kolléga a tanácssal való kapcsolatokért lesz felelős, hiszen ő ismeri leginkább ezt az intézményt. Általánosabb értelemben ugyanakkor A Cseszkowski Galtieri jelentés az a több rétegű kérdésekkel foglalkozik, tehát az irányítás különböző szintjeivel az Európai Unión belül. Aztán lehet, hogy később majd lesz egy jelentés a nemzeti parlamentekkel kapcsolatban, de most az Európai Parlament vonatkozásában foglalkozom a, foglalkozom a Lisszaboni szerződéssel. Lehet, hogy ez később majd megváltozik, hogyha úgy döntünk, de most az Európai Parlament és a bizottság kapcsolatáról szeretnék beszélni. Első megjegyzésem az, hogy a Lisszaboni szerződés szerint a parlamentnek a szerepe nem volt korábban ö, nagyon jelentős. Ugyanakkor az utóbbi időben különböző hatásköröket nyert a Lisszaboni szerződésnek megfelelően. A parlamentnek megmaradtak a korábbi hatáskörei, és újabbak csatlakoztak hozzá. Hogyha maximalista értelemben ö, nézzük, akkor az Európai Parlament hatásköre jelentősen növekedett. Ugyanakkor a válság alatt a tanács is megpróbálta a saját pozícióját erősíteni, és a bizottság egy közvetítő szerepet játszott, és a parlament tulajdonképpen két különböző trend között találta magát. Egyrészt, hogy a Lisszaboni szerződés szerint növeljék a hatalmát, és ugyanakkor pedig, hogy másképp értelmezték ezek a más európai intézmények. És jelenleg ez a helyzet, és a ez az ideológiai vagy politikai háttere ennek a jelentésnek. És a javaslatokat is ennek megfeleltettem meg nézzük a bizottság részéről, mik a gyakorlati újítások. A bizottságnak, az elnökének figyelembe kell venni az európai parlamenti választások eredményét, és az EP-nek nem, itt már nem jóváhagyásról van szó, hanem egy jelöltet kell választani. Tehát ez egy jelentős változtatás. 1979 óta több olyan jelentést is jóvá hagytak, amelyek szerint a, arról van szó, hogy a bizottság szik, és azért, hogy hatékonyabbá tegyük a munkát, ezt ki kell egyensúlyozni az évek során. Több olyan népszavazás volt, például az írországi, amely úgy döntött, hogy megváltoztatják a bizottságnak a szerkezetét azért, hogy egy rotációs és egy geopolitikai szerkezetet adjanak neki. De ezt a tanács azonnal visszautasította, és megpróbáltak egy közepes megoldást javasolni, hogy egy adhok rendszert vezessenek be az írek megbékéltetésére, tehát ez itt a háttere a dolgoknak. Két jelentős változás volt a bizottság munkáját illetően. Világos, hogy a bizottság egy kicsit elvesztette a talajt a lába alól. Ez az integrációs vagy föderációs szempontból sajnos nem előnyös, Hogyha ugyanis az Európai Unióban való integrációt növelni akarjuk, akkor ez nem jó. Jelenleg azt szeretnénk kielemezni, hogy hogyan is áll össze a bizottság, az Európai Bizottság. Ne felejtjük el ugyanis, hogy az Európai Parlamentnek a Lisszaboni szerződés szerint kulcsfontosságú szerepe van ebben. Tehát ezt részletesen meg kell vizsgálnunk. Az európai választások előtt fogjuk vizsgálni, tesztelni ezt az új rendszert, és az, ez az Európai Parlament új hatáskörét is vizsgálni fogja, tesztelni fogja. És tulajdonképpen már is pozitív eredményt látunk, ugyanis az európai parlamentek, az Európai Bizottság jelölt, elnöki posztjára már jelölteket neveznek ki, vagy javasolnak, ugyanis a bizottság tagjait a szabályok szerint eh, egy demokratikus rendszer alapján kell eh, megválasztani, és ez a bizottságnak a demokratikus legitimitását eh, növeli. Hogyha a bizottságnak a tagjaira nem tesznek javaslatot a, választás előtt, akkor nincsen választási szabadság. Ez a bizottság elnökén keresztül közvetlenül is, közvetve is megtörténik. Ezért az európai választások során az európai választóknak a szava is hallatszik ezen keresztül. tulajdonképpen az intézményi és alkotmányos felépítménynek is eredményeként ez történik párhuzamosan. Tehát ezeket para konstitucionális intézkedéseknek is nevezhetjük a demokratikus legitimáció szempontjából. Nos, a demokratikus legitimáció szempontjából nem tudom, hogy hogyan is lehet ezt megvalósítani, de talán épp ezért hasznos ez az eszmecsere. Szeretnénk a bizottság súlyát, jelentőségét egy kicsit kisebbíteni, de hogyha, mert hogyha erősíteni szeretnénk, akkor nagyobb demokratikus legitimációt kell neki adnunk. De hát a szerződés megvan, és hallottuk, hogy az európai intézmények folyosóiról, folyosóin milyen beszélgetések hangzanak el, tehát épp ezért mi elkezdhetnénk most ezeket a javító intézkedéseket előkészíteni azért, hogy a parlamentnek a szerepét a bizottság tagjainak a kinevezése keretében növelni Például egy lehetőség a bizottság felavatásának a feladatásában lehet beiktatásában lehet szerepünk. De ezt részleteiben ki kell még dolgozni. Például az összes parlamenti képviselőnek a többsége tudja a bizottság keretében ezt a változtatást eszközölni? nem biztos, hogy csak egy többség, hanem lehet, hogy egy kétharmados többségre lenne szükség. Tehát a, a rendszert meg kellene változtatni, hogy vajon most egy egyszerű többséggel lehetne egy változtatást elérni. Nos, ez egy része a több rétegű megközelítésnek. De ugyanakkor ez egy lényeges pontja ennek. A rendszer szerint az Európai Parlament egy bizalmatlansága indítványt benyújthat egy, egy biztossal szemben, és ez lehetőséget biztosítana arra, hogy a parlament e, az egész bizottsággal szemben fellépjen. De én ezt nem támogatom. Ugyanis az elnökségnek a tapasztalata a keret megállapodásban, megállapodásban más. Néha az Európai Parlamentnek nagyon parlament igényekkel lép fel a hatalmi ágak szétválasztását illetően. nincsen nemzetközi, olyan nemzetközi rendszer, amelynek alapján a parlamenti képviselők nemzetközi tárgyalásokat nyomon követnének. A jóváhagyásukat megadhatják, de ők a tárgyalásokban nem vesznek részt. Tehát én épp ezért nem értem, hogy ez miben segítene. Itt sokan, sok embertől halljuk, hogy vegyünk részt a nemzetközi tárgyalásokban, de hát ez azért elég furcsa, hiszen sehol sem történik meg, hogy nemzetközi tárgyalásokban a parlamenti képviselők részt vegyenek. Lehet, hogy a parlament adhat nekik egy olyan mandátumot, hogy egy kisebb körben valamilyen módon beleszóljanak, de hát ez sehol sincsen ratifikálva. Például az Európai Parlamentben mindent összekeverünk. Nem hiszem, hogy értelme lenne annak, hogy az Európai Parlamentben döntsünk arról pontosan, hogy ki legyen a bizottságnak a tagja. Ezt a hatalmat a, a bizottság, az Európai Bizottság elnökének kell gyakorolni. Hogyha például azt mondjuk, hogy legyen egy közgyűlés vezette kormány, akár a francia forradalom e, ideológia alapján gondolkodhatnánk, de hogyha lenne egy olyan parlament, amely eldönti, hogy kik legyenek a kormány tagjai, az nem jó. A végrehajtó hatalomnak autonómiát kell biztosítani. Hogyha a parlament dönthet arról, hogy ki legyen a kormánynak a tagja, akkor a, a parlament nem igazán e, e, tudja már, hogy, hogy mit is csinál a bizottság. A, a legparadigmatikusabb modell a brit modell, amely egy kabinat által vezetett megközelítés szemben a parlament által vezetett rendszerben. Tehát néha felügyelhetik a munkát Szerintem, mivel nálunk arányos képviselet van, tehát ez egy eléggé széttöredezett megközelítés, de ezzel a példával akartam illusztrálni azt, hogy az, ez a fajta megközelítés további széttöredezettséget biztosítana a végrehajtó hatalomban. az abszolút többség itt a megoldás. Szerintem a parlament nem szólhat bele a bizottság mindennapi munkájával, munkájába, hiszen tulajdonképpen ez olyan, mint egy bizalmatlanság, bizalmas, tehát hogy bizalmat szavaznak a bizottságnak az egy dolog, hogy felügyeletet biztosíthatunk, és az más dolog, hogy megszabadulhatunk a bizottság tagjaitól. Az egyik jelenlegi probléma pont az, hogy a nemzeti parlamenteknek a képviselői beleszólnak a nemzetközi és európai tárgyalásokba. Például Angela Merkel egyszer a tanácsnak a e, tárgyalásait megszakította, hogy hazamenjen a Bundestagba, és ott megbeszélje ezt a kérdést. Tehát gyakran az az érzésünk, hogy a kormányokat a nemzeti parlamentek vagy közgyűlések irányítanak. E, az ilyenfajta helyzetben senki sem nyer. A kormánynak bizonyos fajta hatást, kört biztosítani kell, amikor nem szólunk bele a dolgokba. Nagyon sokszor nem igazán ismerjük a hatalmi ágak elválasztását. És ez a parlamentnek és ezen a parlamentnek változtatni kell. Nyilvánvalóan az ellenőrzési felügyeleti szerepét növelni kell, és a jogalkotási kezdeményezési hatalmát is növelni kell, de ugyanakkor nem a közgyűlésnek, tehát a parlament tagjainak kell dönteni minden kérdésről. Ezen kívül, mivel a végrehajtó hatalom autonómiáról van szó, érdekes lenne megvizsgálni, ahogy az alkotmányos szerződés E, e, előkészítése során mit, miről is mondtak le. Tehát, hogy például az elnök a bizottság, szakbizottság, az Európai Bizottságnak a, az elnöke három jelöltet kért mindegyik országból. Mert ez például lehetővé teszi a nemek közötti egyensúly megvalósítását hiszen a tagállamokat akkor kötelezik arra, hogy mindkét nemből választanak jelen, eh, eh, jelölteket. Ez megoldja tehát ezt a problémát. Ezen kívül a különböző tárcáknak, tárcákat jobban összött tudják hangolni. Tehát a bizottság elnöke osztja ki a tárcákat, attól függően, hogy a biztosoknak mik a, az ismeretei, a kompetenciái, készségei. És ez segít a portfóliók, a tárcák szétosztásában. Tehát van egy kockázatos lépés, amikor a parlamenti megközelítést növeljük, tehát hogyha megerősít növekedjük a politikai kapacitást az európai pártoknak a kapacitását, politikai kapacitását, hogy jelölteket állítsanak. Tehát egyfajta brit modellt hozzanak létre, amelynek során a bizottság tagjai a parlament által lennének közvetítve, tehát egy bizonyos testületből választanák ki őket. Ugyanakkor a bizottságnak egy olyan kapacitást adnának. Én nem, én nem támogatom az egyes bizalmatlansági intiz, indítványnak a gondolatát. Én a bizottságnak, az Európai Bizottság elnökének azt a szerepét növelném, hogy a tagállamok által jelölt három jelöltből válassza ki a szükséget. Tehát az Európai Parlamentnek a bizalvatlansági indítványa kétharmados többségből, amely ugye nehezebbé teszi ezt, épp ezért stabilitást biztosítana. Tehát amikor csak akkor történhessen meg, hogy vád alá helyeznek egy bizottsági tagot, hogyha valóban súlyos kötelességszegés történik. Tehát az egyszerű többségből a kétharmados többségbe való lépés az egy jobb változat lenne. Én most összehasonlítom tulajdonképpen a brit és az amerikai modellt. A brit modell az egy ilyen ha ez egy modell volt, de ez, ehhez egyszerű többség kellett. Tehát tulajdonképpen az Egyesült Államokban meghalták a kétharmadas modellt a vád alá helyezésben, épp ezért nehezebb lett vád alá helyezni a tagokat, és akkor most nézzük ennek a rendszernek a kockázatait. Mi itt egy olyan fajta parlamenti és bizottságú tengelyt állítanánk össze, amely az, az alkotmányos folytonosságot biztosítaná. Ez pedig azt jelenteni, hogy a politikai feszültségeknek a másik pólusa a tanács lenne az alkotmányos hatalom másik pólusa, a tanács lenne. Ha ma az tölt el bennünket aggodalommal, hogy aránytalanságok vannak, és a tanácsnak a hatalma növekedett az Lisszaboni szerződés végrehajtása óta, akkor tudjuk, hogy két, ennek két oka van, az egyik a válság, amely amelyre most kormányközi módszerek vannak, mert a szerződésben nem volt rá semmi, a másik pedig a szerződésnek a maximalista értelmezése a tanács által. Ezt persze láthattuk volna előre olyan emberek, mint magam is, akik a keret megállapodásokat vizsgálták az intézmények között. nem lehet állandóan visszafelé menni, és azt mondani, hogy ja, hát nem is ezt igazán, nem ezt szándékoltuk. Inkább azt kell megvizsgálni, hogy mi volt a szerződésnek a szerepe. Tehát, hogyha még továbbra is úgy látják, hogy a tanácsnak megnövekedett a hatalma, akkor azt láthatjuk, hogy a, a, a tanács egy alkotmányos konfliktusba ö, kerül, a bizottság és a parlament közötti tengely mentén. Tehát a tagállamokat képviselő szervezet, a tanács, amely a tagállamok minisztereit foglalja magában, a két testület közötti megosztást eredményezi lehet, hogy ez valamilyen fajta intézményes skizofréniát fog létrehozni, ugyanis a tagállamokat képviselő intézménynek szerves részévé kell válnia e, ennek a rendszernek, tehát ezt a, ennek a három bolygós rendszernek. Tehát inkább egy integrációt támogató modellt kellene létrehozni. Nos, tehát akkor mi is lehet az alternatív megoldás? Tehát, hogyha a parlamenti megközelítést követjük, akkor tudjuk, hogy a végrehajtó hatalomnak az autonomája nagyon fontos. Hogyha ezt akarjuk megerősíteni, hogyha a bizottságnak a hatáskörét szeretnénk megőrizíteni, ugyanakkor a, a tanácsot is ö, fölkarolni, és ma azt látjuk, hogy azok, akik a tagállamok érdekeit és a, az európai érdekeket képviselik, erről már beszéltünk korábban is, ahelyett, hogy egy parlamenti megoldást választanánk, talán egy elnöki típusú megoldást választhatnánk. Tehát a bizottság tagjai jobban hasonlítanának egy elnöki rendszerhez. Mellékmegjegyzésként nagyon fontos erre is figyelni. Én tulajdonképpen egy képet próbáltam felvázolni, ugyanis nagyon nehéz ezeket a különböző kormányzási modelleket alkalmazni. Tudjuk a különböző kormányzási rendszerektől, a föderális rendszerről venni, ugyanakkor az Európai Unió az e, a tagállamoknak a rendszere, amelyiknek mindegyiknek megvan az alkotmányos rendszere. Tehát nincsen egy olyan szövet, egy olyan háttér, amely egyesíteni ezeket az intézményeket, azért, hogy egyes egységenként még köthessenek. Nos, amikor az Európai Unió kormányzási modelljét vizsgálom, és a parlament és a bizottság kapcsolatát vizsgálom, akkor azt látom, és a francia kollégák ezt érteni fogják, hogy ez egy fél elnöki rendszer. Tehát amikor a bizottságot megválasztják, vagy kinevezik, és amikor a biztosokat kinevezik, akkor mind a tanács, mind a parlament szerepet játszik, a tanács nevezi ki őket, de a parlamentnek kell jóvá hagyni őket. Ez hasonló, mint a korábbi monarchiáknak, tehát például az, az Egyesült Királyság alkotmányos monarchiájának a szerkezete. Tehát van egy magas szintű végrehajtó testület, amely e, ugyanakkor e, független az Európai Tanástól és az Európai Parlamenttől. Tehát tulajdonképpen egy furcsa fél elnöki rendszerről van szó. Nem államfő a bizottságnak az elnöke, vagy a tanácsnak az elnöke, de tulajdonképpen egy testület elnöke, az államfők testületének az elnöke. Tehát ez lehet egy ilyen félelnöki rendszer. A tanács ugyanakkor aktívan befolyásolhatja a bizottság elnökét. Ugyanis gyakran látjuk, hogy a bizottságnak az elnöke részt, vett a, részt vesz a tanács e, ülésein, néha azért, mert felkérik, néha azért, mert ő akar részt venni, és minden esetre a tanács döntéseiben ez azért szerepet játszik. Tehát itt nem új dologról van szó, de ez az az első olyan rendszer, amikor egy testületi e, elnöki rendszerről van szó. Ciprusnak, Csillének is hasonló rendszere van, nem pontosan ugyanaz, de hasonló. Tehát mi, milyen alternatívák vannak? Van ennek az elnöki modellnek egy alternatívája, aztán van egy olyan modell, amikor közvetlenül lehet a bizottság elnökét megválasztani. Hogyha ez történik, ez utóbbi történik, akkor ez a modell, tehát hogy egy jelöltet állítunk a bizottság elnöki posztjára, tehát hogyha egy közvetlenül megválasztott elnökke lenne a bizottságnak, akkor ez reprezentatívebb lenne. Tehát, kedves kollégák, eléggé nehéz a helyzet. Ha a bizottság elnökét közvetlenül választják meg, akkor elég nehéz lenne az Európai Parlament számára, hogy vád alá helyezze, vagy akár megbuktassa a bizottságnak az elnökét. Izraelben például, nem tudom pontosan a dátumot, az elnököt közvetlenül választották, ugyanakkor a parlamenti többség vád alá helyezhette. Na hát ez aztán katasztrofához vezetett, tehát szerintem nem ezt a modellt kellene választani. Tehát nekünk el kell fogadni, hogy inkább egy amerikai modell lenne itt az Európai Unióban. Mi lenne ennek az előnye? Ennek az lenne az előnye, hogy a tanács megkapná, visszakapná a valódi szerepét, tehát eh, egyfajta eh, kamaraként működne az Európai Tanács így nem tud versengeni egy európai miniszterelnökkel, vagy egy közvetlenül megválasztott európai bizottsági elnökkel. Tehát nagyon vigyáznunk kell, hogyha kombinálunk valamit valamivel, akkor ne az legyen, hogy például a bizottságnak elnökei vannak, hanem a tanácsnak vannak elnökei. Számos ö, problémát rejt ez a rendszer magában. Hogyan lehet ö, a tanácson keresztül megverés, megválasztani ö, a, az Európai Tanácsnak az elnökét. Tehát ez igazából nem nagyon fog bekövetkezni, ez egy a mes, mesebeli modell lenne, inkább egy karikatúra talán, amely demonstrálja, hogy nem igazán valóságban megvalósítható rendszer ez. Térjünk vissza a fő struktúrához, amennyiben a bizottság elnökét közvetlenül választják meg, az két következményt vonna maga után, mind a kettő nagyon érdekes. Az egyik következmény, hogy a, ezen rendszer alatt a parlament nem, nem rendelkezne egy bizalmatlansági szavazattal, amely tulajdonképpen megbuktathatna a bizottságot. A második következmény, hogy a tanács tulajdonképpen a felsőháznak a pozíciójába kerülne bele, és politikai szerepe idővel elho, elhomásodna. Olyan lenne, mint egy jogalkotási, mondjuk egy ilyen, egy ilyen felsőház, az Európai Parlament gyakorolná a jogalkotási funkciókat az USA-ban a szenátusnak nagyobb jogalkotási hata, hatásköre van, mint az alsóháznak. Mm, tehát a, a felsőház kontra alsóház dilemma, igazából ez sem újdonság, észrevehetjük, hogy milyen hatása van ennek akkor, amikor elnököt neveznek ki, vagy szövetségi bírákat, ez most az USA-ra vonatkozik, ez a, a tehát ilyenkor a felsőházban célszerűbb erősebb hatalmi jogköröket tartani. Ez nem okvetlenül jelenti azt, hogy bizonyos következményeket számolni kell, ez azt jelenteni, nem, nem azt jelenteni, hogy a tanácsból kiszivattyúzunk minden hatáskört. Ez azt jelenteni, hogy egy idő elteltével a tanács egy fajta módon hasonlítana a felsőházhoz, tehát hogyha a parlamenti modell felé mennénk el, ez lenne az egyik következmény. Személyesen mondom, hogyha nem lenne egyéni bizalmatlansági szavazati jog. Ez nem volna annyira borzasztó, hiszen nem lehet mereven elkülöníteni a bizottságot és a tanácsot, bár ugye ez, ha őszinték vagyunk, nem lenne olyan rossz az Európai Parlament számára, hogy például beleszólhatna a bizottság munkájába a bizalmatlansági szavazatok révén. Itt azt kellene garantálni, és persze meg kell vizsgálni, hogy ezt a dolgot a parlament vagy a tanács csinálná-e, hogy nevezetesen a bizot, biztosok kinevezése vajon lehetne-e tárgyna, tárgya egy, egy kinevezési eljárásnak, vagy ellenőrzésnek. 2004-ben volt hasonló, amikor egy biztost elutasítottak 2009-ben, például elutasítottak egy másikat, egy bulgárt. Ugye ez nem bizalmatlansági indítvány révén történt, hanem valójában azt döntötték el, hogy a meghallgatás után a biztosoknak távozniuk kell. Szerintem nem lenne olyan rossz dolog, hogyha létezne ez a bizonyos bizalmatlansági szavazat. Hm, ez nagyon, hát nagyon fontos hogyha a prezidenciális modell irányába mozdulunk el, akkor a tanács, de ugyanúgy a parlament is bizonyos értelemben meggyengül. Egész őszintén én úgy látom, hogy ez a dolgok jelenlegi állása, és még valamire szeretném felhívni a figyelmüket. Röviden érinteni akartam, de azt hiszem, hogy be kell, bele kell mennem a részleteibe is az alkotmányos kapcsolat a parlament és a bizottság között. Ez az érdekesség. Ugye alkotmányos szempontot mondtam, hogyha megnézzük a tipológiát, hogy a kormányrendszerek különféle válfajait megnézzük, hogyha megvizsgáljuk a bizottságnak a zárt struktúráját, én úgy érzem, hogy a bizottságnak az elnöke több szabadságot kellene kapjon arra, hogy maga válassza meg a biztosokat. Ez akkor lenne viszonylag könnyebben, hogyha a, a választást egy hármas csoportból lehetne megtenni. Az összes szakirodalomban olvasható, láthatjuk, 1979 óta, ugye ez a kritikus dátum, amiről már beszéltem, hogy túlzó méretű a bizottság. Ez ugye egy érzékeny különbség, ugye van egy viszonylag kisméretű kormány, amelyik, vagy bizottság, amelyik ellátja a dolgokat, de ugyanakkor 28 biztos van. A biztosok a bizottságon belül különféle tárcákkal, portfóliókkal rendelkeznek, és különféle érdekszféreik vannak, ezek gigantikus feladataik vannak. Ugyanakkor vannak olyan bizottságok, ahol az adott portfólió gyakorlatilag ki van üresedve. Ez tagállami szinten kényelmetlenséget, kellemetlenség érzést kelt. Itt van például mondjuk ki az ír probléma a népszavazással. 28 biztosunk van, hogyan lehet e, ennek, ennek alapján erősíteni a szavazói bizalmat. Hogyan lehet ennek alapján megpróbálni, hogy egyszer is mindenkorra kialakuljon az egyenlőség képzete a tagállamok között. Nagyon nehéz talán ezt megérteni, én egy kiegyensúlyozott megoldást javasolnék, vagy annak nevezem, a bizottság fogyatékosságait tudnánk ellensúlyozni. Nézzük meg a, a Lisszaboni szerződést, nézzük meg a kétharmados jóváhagyási folyamatot, és mondjuk ki, hogy minden tagállamból kell egy biztos. Azonban a bizottság hivatali periódisaiban van ki egy E, kétharmados e, létszám, akiknek nincs tárcájuk, nem rendelkeznek portfóliókkal, de egyharmad e, viszont tényleges hatáskörökkel, portfóliókkal rendelkezik. Ez megfelelne a Lisszaboni szerződés előírásainak. Ugye, tehát a bizottság hivatali időszakában kétharmad üres portfólióval dolgozna, ez tulajdonképpen meg tudná valósítani a geopolitikai eh, egyensúlyt a észak és dél, kelet, nyugat, kisország, nagyország és egyéb eh, dolgok között. Nyilvánvaló, na borzasztóan nehéz összeállítani egy ilyen eh, jellegű listát, de azért át kell gondolnunk valamit. A bizottságnak két harmada rendelkezne portfólióval, aktívan dolgoznának. Ez javítaná a hatékonyságot, 18 körülbelül biztos, biztos dolgozna. Ez se könnyű, de még mindig jobb, mint ma. A többiek pedig a bizottsági üléseken részt vennének, de mivel tárca nélküliek lennének, ezért idejük lenne arra, hogy jobban a mélyére ássanak a dolgoknak, megvizsgálják, hogy a kollégáik mit csinálnak, hogy hogy dolgozhatnának hatékonyabban, és ezzel végül is jobban figyelembe lehetne venni a tagállamok érdekeltségeit. Tehát azon tagállamok, akiknek a biztosai nem rendelkeznek tárcával, még mindig eh, elmondhatják a véleményeket, ezeket figyelembe lehet venni, tehát az adott országoknak a hangját meg lehetne hallani a szerződések azt mondják, hogy a bizottság legyen független, pártatlan és erős. Hogyha független és pártatlan, de gyenge, akkor nem tölti be a szerepét. Hogyha kezelni akarjuk ezt a problémát, hogy nevezetesen meggyengültek a bizottságnak a hatásköré, azonban sokan vannak, akik nem akarják látni, hogy a bizottság még jobban megerősödik, E, tehát, mert hogy nem, pár, e, nem pártatlan és nem semleges és egyéb. Először ugye meg kellene vizsgálnunk a bizottság e, belső szervezeti felépítését. Azt látjuk, ha ezt vizsgáljuk, hogy a bizottság függetlensége és pártatlansága nem azt jelenti, hogy figyelmen kívül hagyják a tagállamok egyéni érdekeit, hanem minden tagállami legitim érdeket megpróbálnak figyelembe venni. Azt mondják sokan, hogy a végrehajtó testületeknek a pártatlanságát és semlegességét figyelembe kell venni. Az a lényeg, hogy a semlegesség megmaradjon, csak így lehet kialakítani az egyensúlyt, csak így lehet megfelelően kezelni az aggályos problémás kérdéseket hogyha vannak olyan tag, bizottsági tagok, akik tárca nélküliek, portfólia nélkül vannak, akkor ez megoldható. Ugye? Hogyha például ők a befolyásokat latba vetik, akkor a bizottság ráfókuszálhat bizonyos ö, témákra, és a, a tárca nélküli bizottsági tagok ö, számosan témát vethetnek fel, amelyet a bizottságnak majd napirendre kell tűzni tudjuk, hogy a bizottság alelnökei közül sokan mennek orsz, különféle országokba, sok ö, olyan dolgot csinálnak, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül ö, a portfóliójukhoz, de ugyanakkor képviselik az intézményt. Ez is a munkakörükhöz tartozik. Ezt a feladatot például elláthatnák a jövőben azok a biztosok, akik mondjuk tárca nélkül vannak, nem rendelkeznek portfólióval. Nos tehát, ez egy javaslat, amelynek révén esetleg előre léphetnénk, és megoldanánk azt a kérdést, hogy hogy, hogy is alakul a helyzet a tárcával rendelkezés, tárca nélküli biztosok ügyében. Elment az idő. Most szeretném csak röviden érinteni a technikai kérdéseket. Két vagy három dologról lesz szó. Vannak úgynevezett makrokérdések, ezek eh, nagy általános érdeklődésre tartanak számot, mondhatnánk úgyis, hogy szexisebbek, eh, mint a többiek. Eh, a makrokérdésekkel kapcsolatban el kell mondanunk, hogy a makro kérdések mögött számos apró technikai kérdés van, hogy például a a bizottságnak és a parlamentnek a hatáskörei hogyan alakulnak, ezeket specifikusan nem vizsgáltuk jelenleg. A technikai részletek azonban azok, amelyekben a lényeg rejtezik, és a makrokérdések viselkednek úgy, ha úgy tetszik, mint egyfajta trójai faló, amelyek elrejtik a, a valódi részleteket. Egy dolgot már azt hiszem említettem, de e, erre ugyancsak vissza kell majd térnünk, nevezetesen azt, hogy a bizottság e, hogyan e, emésztette meg, vagy hogyan internalizálta azt, hogy a parlament hogyan folyik bele a nemzetközi tárgyalások menetébe. Őszintén úgy érzem, hogy itt is nagyon egyértelmű dolgok vannak. Az Európai Parlamentnek hatásköre van arra, hogy a tárgyalásos úton létrejött megállapodásokat elfogadja vagy elutasítsa. A SWIFT most az a SWIFT megállapodás jól szemlélteti, hogy az Európai Parlament hogyan élhet például az elutasítási hatáskörével. ugyancsak meg kell néznünk, hogy az Európai Parlament képviselői eh, vajon eh, részt kell le, hogy vegyenek az összes nemzetközi tárgyalásokban. Itt is én azt hiszem őszintén, hogy ez nem korrekt. A parlamentnek vannak kompetenciái, eh, talán azért, mert az Európai Parlament mondja ki a végső szót, a tekintetben, hogy a, a tárgyalás végén a dokumentációt elfogadjuk, vagy elutasítjuk. Ennek ellenére. Nem gondolnám, hogy amit John Locke úgy nevezett, hogy föderatív hatáskör a saját dolgozataiban, szerintem ezt nem kellene ide beidéznünk, hogy egy nem végrehajtó hatalomnak joga legyen beleszólni a tárgyalások menetébe, talán a ratifikációs folyamaton keresztül lehetne. Például a Schengeni folyamatot is nézhetjük. Ott is ugye bizonyos megállapodásokat elfogadtunk, és másokat elutasítottunk. Itt is megpróbálták időnként marginalizálni a parlamentet. Tehát meg kéne fogalmaznunk, hogy a parlament hogyan vehet részt, hogyan, hogyan vállalhat részt a tárgyalásokban a távolból. A parlament hogyan tud hatékonyan részt vállalni ebből, sokkal jobban, mint az egyes nemzeti parlamentek. Én úgy gondolom, hogy az Európai Parlament megoldotta, hogy hallassa a hangját, nem mindig formálisan, de mégis úgy tűnik, hogy a szava erősebb, mint a nemzeti parlamenteké ugye itt is felmerülnek kérdőjelek, mert sokszor van, hogy a nemzeti parlamenteket nem érdekli, hogy mi folyik a határaikon kívül, a, míg az Európai Parlament pedig a definíció alapján e, érdekelt a határon átnyúló kérdésekben, e, és, e, és ugyancsak e, érintett abban, hogy a külvilággal az átfogó nagyívű nemzetközi megállapodások hogyan valósulnak meg. A parlamenten belül van jó néhány nemzetközi bizottságunk, ez is fontos. Az Európai Parlament talán a tisztességes közvetítő, a broker szerepét tudná betölteni. Ugyancsak felmerül a kérdés, hogy hogyan szabályozzuk az intézményközi megállapodásokat. Ugye volt az irodai vagy a, a, a hivatali időszak elején egy keretmegállapodás. Érdemes lenne ezt átvizsgálni, hogy például nem volna-e szükség a biztosokkal meghallgatásokra, a parlamenti vagy a prezidenciális módszert választanánk-e, vagy mondjuk el tudjuk-e fogadni a bizottság esetében a prezidenciális modellt, akik emellett vannak, valószínűleg azt mondják, hogy legyen erősebb a bizottság. De ezeket tisztán kell látnunk. Nem gondolom, hogy a tanács elfogadná a mi gondolatmenetünket, hogyha úgy lenne, nagy eredménynek tartanám, de szerintem az Európai Tanács sokkal inkább arra hajlik, hogy ezek, az, ezek a megállapodások hadd évüljenek csak el. Ahelyett, hogy, hogy az ellenállást választaná, inkább rugalmasságot tanúsítanak a keret megállapodások vonatkozásában. Ugyancsak tudjuk, hogy a jogi szakbizottságokban a kollégáink eh, nagy figyelemmel kísérik ezt az egész témát. De ugyanakkor volt informális eh, eh, tevékenység, és hát azt hiszem, hogy túlságosan sok volt a kapkodás is az Európai Parlamenten belül, hogy gyorsan legyen megállapodás első olvasatban, informális trialógusok formájában, és így tovább. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlament nagyon gyakran eh, eh, túllépett a saját korábbi eh, elvárásain, annak érdekében, hogy gyorsabbak lehessenek a tárgyalások a bizottsággal és a tanácssal. Tehát megpróbálták valahogy lerövidíteni a, a formális szabályok által kijelölt utakat. Tehát az informális modellt próbálták erőltetni. Na most hát persze kíváncsian nézem, hogy merre tartunk ezzel az egésszel. Ahogy a jogalkotás előre halad, elképzelhető, hogy egyszer csak átbillen a mérleg, és túl sok lesz az informális elem. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió csak nagyon hosszú idő alatt tud kifejleszteni dolgokat, hiszen az érintett testületek rendkívül bonyolultak, komplexek Hogyha megnézzük a német eh, rendszert és a német eh, eh, közigazgatási, jogalkotási rendszert, 994-ben, 95-ben és akkor tájt volt egy tendencia, akkor megpróbáltak mindent informálisan csinálni. Most éppen azon fáradozunk, hogy egyfajta alkotmányozói szinten csináljuk meg ezt az informális rendszert, távolodni akarunk a merev struktúráktól, és itt különösen fontos az ellenőrzés szerepe. Lehetséges, hogy problémák vannak, a kollégáknak talán nem fog tetszeni. De elképzelhető, hogy a parlament plenáris ülését eh, ki kellene váltanunk például a bizottságok parlamenti üléseivel, ahol a kollégák eh, prezentálják a jelentéseiket. És hogyha ezt elutasították, akkor azt mondhatják, hogy hát kérem, ezt 24 tagállam képviselői a bizottságban megválasztották. Tehát a bizottság szuverenitása a plenáris ülések folyamán, hát bizony ez is gondokat okozhat. Úgy gondolom, hogy a lehető legnagyobb rugalmasságot kell tanúsítanunk, de mégis kell egyfajta formalitásra az eljárásokban, hogy az ellenőrzés megmaradhasson. És még valami. Meg kell vizsgálnunk a bizottságokhoz intézett kérdések ügyét is. A bizottság helyesen és jogosan panaszkodik, azt mondják, hogy túl sok kérdést teszünk fel vannak kollégák különféle delegációkból, ezek száz számra ontják a kérdéseket, amelyek tulajdonképpen kivágták és másolták őket tehát gyakorlatilag ugyanazokat a kérdéseket teszik fel, csak éppen az a változás, hogy egyes tagállamok külön-külön álláspontjából fogalmazódnak ezek meg. Én úgy gondolom, hogy ez az EU-nak jó sok pénzébe kerül. Az egyéni kérdésekre adott válasz darabja körülbelül 5000 euróba kerül. Hát bármennyire is fáj, azért ki kell mondani, hogy ezt a bizottsághoz intézett kérdés özönt valahol meg kellene zaboláznunk. És ez egy olyan terület, ahol talán nagyobb önfegyelemre volna a szükség. Valamiféle gentleman's megállapodást kellene elérnünk, hogy mérsékeljük a kérdés özönt. Még valami. A jogalkotási kezdeményezés, ez egy belső kérdés, számos alkalommal került ez felszínre. A keretmegállapodás jelentős előrehaladást jelentett, ugye bizonyos, bizonyos befolyásolási képességet adott nekünk, még mielőtt a bizottság életet volna kezdeményezési jogával. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a parlamentnek az a a szerepe, hogy a saját kezdeményező képessége, hogy úgy mondjam, szabadon növekedhessen, erősödhessen. Úgy gondolom, hogy a parlament jogalkotási kezdeményező képességének megerősítése nem okvetlenül a legjobb gondolat, mert a bizottság valahol őrlődik a parlament és a tanács között, ez meggyengíti őket, ez tulajdonképpen berragadtak ebbe a szerepbe, hogyha a bizottság szerepét megerősít, tennénk, akkor talán lehetővé tennénk a számára is, hogy teljes hatáskörrel vagy hatékonysággal gyakorolja jogalkotási kezdeményező szerepét. Aztán a végrehajtási kompetenciák kérdése, meg hát ez is ugye a Lisszaboni szerződésbe következik. Itt is nagyon fontos külön, különbséget tenni a végrehajtási jogtisok és a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok között hiszen ennek az eszköznek azt látjuk, hogy tulajdonképpen rendszer szinten zajlik ezekkel a visszaélés. Így az ellenőrzési hatáskört sokkal nehezebb gyakorolni. A, végrehajt, a végrehajtási aktus és a felhatalmazáson a jogi aktus kérdését pontosítani kellene, és meghatározni, hogy a parlamentnek mi a dolga és a, a bizottságnak mi a dolga összpontosítanunk kellene, inkább arra kellene összpontosítani, hogy a, de, a delegált jogi aktusokra valóban olyan témák kerüljenek, amelyek e, e, e, erre érdemesek. Igen, körültekintően kell eljárnunk, amikor meghatározzuk azt, hogy mi az, ami fontos, eszenciális ezzel együtt. Hogyha hatékonyabban ellenőrizzük ezeket a felhatalmazású jogi aktusokat a szerződés 190-es cikke alapján, illetve a meglevő cikkelyek alapján, például idevéve a kötelező hatályú utasításokat az alaprendszabályokban, hogy Például valamelyik kimondja, hogy a bizottság a feltalmazáson alapuló jogi aktusokat elfogadhatja, vagy éppen nem fogadhatja. Úgy gondolom, hogy ezzel a parlament és a kapcsolódó testületeknek részt kellene, mikor kell részt venni. Ezek gigantikus feladatok, nyilván nem tudunk mindegyikkel elbánni, Csupán szerettem volna rávilágítani, hogy részemről az én véleményem szerint melyek a legfontosabbak. Én remélem, hogy a kollégák majd elmondják a gondolataikat. Ezek hasznosak lesznek, ha majd javítanom kell a prezentációmat. Például rávilágítanak arra, hogy mi maradt ki, vagy mivel foglalkoztam túl sokat. Ez segít majd az első vázlat kidolgozásában. Lése ci ha fatto Köszönöm szépen. Hát egy igazi e, európai alkotmányjogi előadást hallhattunk, egy sor részletet és e, finom kérdést felvetett, amelyekről biztos, hogy fontos vitát folytathatunk. Most pedig megadom azoknak a szót, akik kérik, először DAF kollégának, tessék parancsoljon. Well, I would like also... Nos, én is meg szeretném köszönni Paulo Rangelnek és persze a tolmácsoknak is azt a kitűnő munkát, amelyet végeztek. Úgy gondolom, hogy nagyon óvatosnak kell lennünk. És nem szabad elfeledkeznünk a bizottság mandátumáról. Mégpedig, hogy a szerződések alkalmazását vizsgáljuk meg az Európai Parlament viszonyában. Ez persze széles értelmezési kört is biztosíthat, és sok fontos és érdekes alkotmányjogi kérdés merül fel e vizsgálat során, mely kérdések egy ilyen vizsgálódás során felmerülnek, és a jelentéstevő egy sor ilyen kérdést vetett fel. Ám, hogyha egy olyan jelentést készül megírni, amely a következő parlament hasznára válik majd, hasznára válhat a szerződés módosításának folyamatában, akkor úgy gondolom, hogy önfegyelmet kell gyakorolnia mind a jelentéstevőnek, mind minnyájunknak. Meg kell akadályozni azt is, hogy túlon túl eltávolodjunk a szerződésektől. Mi több azt mondhatjuk, hogy a parlament nagyon jól teljesített a Lisszaboni szerződés által ráruházatú jogkörök tekintetében, és sikeresnek mondhatjuk. Ami pedig a bizottság kinevezését illeti. A szerződés megváltozásának a bizottság megválasztási folyamatát befolyásoló jellegéről addig nem fogunk tudni véglegeset mondani, mielőtt ezt először gyakorlatban meg nem látjuk, hogyan működik. Nem csak arról van szó, hogy a frakciók és a különböző pártok megragadják a rájuk háruló szerepet ebben a folyamatban. Nem, nem csak erről van szó, hanem arról is szó van, hogy a bizottság elnökének a bizottság elnöke, akit megválasztottak, nagyobb legitimitással rendelkezik, mondjuk úgy egy kettős, egy duális legitimitással rendelkezik el, melyet az állam és kormányfők és a parlament ad neki és hogy egy ilyen kettős legitimitással rendelkező bizottsági elnök képes lesz arra, hogy a kollégium összeállítását eh, nagyobb módon befolyásolja, mint az elődjei. I'm extremely interested in uh, Paolo Rangel's... Rangel kollega felvetését nagyon izgalmasnak tartom, mi szerint, hogy vizsgáljuk meg a bizottság struktúráját, és vizsgáljuk meg azt is, hogy a parlament mennyiben képes arra, hogy jobban ossza el a tárcákat, illetve jobb kollégiumi összetételt segítsen kialakítani. De én őszintén szólva azt kell, hogy mondjam, egyébként erről a Spinelli csoport által készített um, anyag is szól, tehát én úgy gondolom, hogy előbb-utóbb el kell búcsúztatnunk abbéli gondolkodásunkat, azt a gondolatunkat, hogy minden egyes ország delegálhat egy biztost. Úgy hiszem, hogy a konvent tekintetben jó úton járt, hiszen a konvent javaslata a bizottság összetételét csökkenteni akarta, a biztosok számát csökkenteni akarta. Téves volt megítélésem szerint, hogy az Európai Tanács ra róttuk, rótták a szereplők a tagállamok közötti tisztesség és rotáció elvének kidolgozását. Azt hiszem, hogy ez nem működhetett. Számíthattunk volna erre, hogy a tanács, az Európai Tanács nem fogja tudni ebédi feladatát elvégezni. És bizony, én már akkor is mondtam ezt, és a valóság nekem adott igazat. Mindazonáltal, mindazonáltal, tehát egy nagyon fontos kérdéssel állunk szemben. Teljesen világos az is, hogy az intézmények hogy a Lisszaboni szerződés következtében elsősorban is a bizottság gyengült meg. Különösen az Európai Tanácshoz való viszonyában. Márpedig az Európai Unió érdekében áll, hogy gyenge legyen a bizottság. Mi több, az unió érdekében az is áll, hogy valamilyen módon átalakítsuk a bizottságot mai formájából, és persze vitatkozhatunk arról, hogy mit is jelent ez a mai formája, egy igazi parlamenti elszámolással rendelkező testületté. Ugyanakkor vannak olyan dolgok, amelyek közvetlenül kihatnak a parlament teljesítményére. Nagy örömömre szolgált, hogy a jelentéstevő megemlítettem, a tisztátház szakbizottságainak szerepét, a plenárishoz való munka viszonyában, a belső, beszélt a belső munkamódszereinkről. Úgy hiszem, hogy meg kell vizsgálnunk a háromoldalú tárgyalások, a trilógusok hatékonyságát. Mi több, úgy hiszem, hogy a tapasztalatunkban felgyűlt a, a bizottság és a biztosok elismerési folyamatában felgyűlt tapasztalatainkat érdemes volna egy keretszerződésben megjeleníteni. Mi több egyetértek azzal is, hogy, amit a jelentéstevő mond, hogy kísérletet tegyünk arra, hogy a tanács is elfogadja ezt a keretmegállapodást, tehát ez egy igazi intézményközi megállapodás legyen, és a bizottság munkaprogramjának kialakítását is érdemes volna ilyen intézményközi alapokra helyezni. Fontos volna az, hogy bevonjuk ebbe a folyamatba a tanácsot. Nolens, volens, akár akarja, akár nem akarja. Ami pedig a parlament elnökének szerepét illeti, az Európai Tanács ülésein, Azt hiszem, ez egy olyan kérdés, melynek jelentőségét és fontosságát nem lehet alábecsülni. A figyelem reflektor fényébe kell állítani ezt a kérdést. És nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a parlament vizsgáló bizottsági mandátumot megerősítsük, és a pártok statútumait eh, érdemes volna befejezni, elmélyíteni és befejezni. Úgy gondolom, hogy az európai politikai párt jelenleg eh, nem kellőképpen megalapozott, alkotmányjogilag nincsen kellé, kellőképpen beágyazva az intézmények rendszerében. Itt tehát van mit tennünk. a következő parlament előkészítés során érdemes volna ezeken a kérdéseken elgondolkozni. Természetesen örömmel várom a jelentéstevő tervezetét, egy szöveget, melyet nagy figyelemmel fogok elolvasni. Köszönöm. Köszönjük, Daf. Kollega, már is Moreira képviselőnek adom meg a szót. Tessék, parancsoljon. Obrigado, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyrészt meg szeretném köszönni a jelentéstevőnek ezt a méreható és széles körű bemutatást, az összes intézményi kapcsolatot bemutatta a parlament, a bizottság és a tanács viszonyait mutatta meg. Úgy gondolom, hogy nem kellene, azt felteszem a kérdést, hogy nem kellene még mást is beemelni ebbe a jelentéstervezetbe, hiszen úgy tűnik, hogy ez a mandátum a Lisszaboni szerződés alkalmazásáról szól a parlament és a bizottság viszonyában. Márpedig úgy gondolom, hogy érdemes volna a mandátumot kiterjeszteni. Felvettem a kérdést, hogy érdemes volna-e, hogy érdemes volna -e azon nagy kérdéseket is napirendre tűzni, melyek az Európai Unió belső szerkezetét, architektúráját illetik, és a jövőbe mutatnak. Azt hiszem, hogy itt joggal feltehetjük ezt a kérdést. Joggal feltehetjük tehát ezt a kérdést. Mindent megtettünk, amit meg tudtunk tenni, amit, amire módunk volt, amire lehetőségünk volt, hogy a Lisszaboni szerződésből eredő változásokat változásokból hasznot húzzunk az intézményközi kapcsolatokban, a bizottság és a parlament közti kapcsolatokban, hiszen Ezekben a kapcsolatokban jelentős előrelépést értünk el, és a politikai pártok is nagyobb játékteret kaptak. Én ugyanakkor szívesen vizsgálnám még meg, hogy melyek azok a pontok, melyek azok a kérdések, amelyek a társ jogalkotás hatás körébe ta- tartoznak, illetve hogy hol van még a kapcsolatok, mely területét érdemes még elmélyíteni és tökéletesíteni. És persze egy ilyen vizsgálat felmutatná azokat a hiányokat is, ahol nem értük el a kívánt eredményt, ahol még tennivaló áll előttünk. Meg kellene látnunk tehát, hogy mely úton járjunk, és hogy milyen feladatokat lássunk el. Most mindezt elmondva, én magam három területet választanék ki. Egyrészt a jogalkotói területet, Egyértelműen megerősítettük a kapacitásunkat, hogy ezt a magyar szót használjuk, és jól tudjuk jelezni a bizottságnak jogalkotói elképzeléseinket. Fel tudjuk vetni, hogy mely jogalkotói területen szeretnénk látni, hogy a bizottság éljen kezdeményező jogkörével. Úgy gondolom, hogy itt eh, nagy előrelépést értünk el. Mi több? Azt is gondolom, mit gondolom, hiszem, hogy a hagyományos jogalkotói folyamatban is nagy előrelépést értünk el. Van még egy-két kétségem a tekintetben, ami a delegált és az végrehajtási jogi aktusok tekintetében vannak még kétségeim, ez tagadhatatlan. Az európai vívmányok Lisszaboni szerződéssel való összeegyeztetésében ami ugye a jogalkotói és a végrehajtó jogi aktusokat illeti. Szóval itt még van előttünk feladat, itt még komoly feladatok állnak előttünk, pedig a Lisszaboni szerződés már hány éve hatályban van. Ez az a terület, ahol a bizottságnak és nekünk is feladatunk van, és nagyon szomorú, hogy ez ideig még nem tettük meg, amit meg kellett tenni. Nos, ami a delegált jogi aktusokat illeti, nem tudom én, hogy Egyetértek a jelentős tevével a tekintetben, hogy lehetőség szerint minimalizálni kellene a delegált jogi oktusok számát. Mi több, én ennek épp az ellentétét gondolom. Úgy gondolom, hogyha a jogalkotói folyamatunkat túlterheljük azáltal, hogy különböző technikai kérdésekben szavazunk, ezzel egész egyszerűen jogalkotói fórumot és az eljárást is túlterheljük. Túlon túl gyakran túlontúl gyakran terheljük ilyenekkel a jogalkotói folyamatot, például az orvosi segédeszközök irányelvére gondoljanak csak. Nos, ebben egy sor technikai kérdéssel kellett foglalkozni, és felmerül bennem a kérdés, hogy a képviselő 98%-a tisztában volt-e azzal, amiről szavazott. Nem lette volna sokkal jobb, hogy ha csak az alap kérdésekről, az alapkérdésekről gondolkoztunk -e volna, amiről Ranzsál kollega is beszélt. Aztán a bizottság törődött volna, illetve a különböző szaktestületek törődtek volna a részkérdések kialakításával. Azért említem ezt a rendeletet, mert úgy gondolom, hogy egy tendenciát mutat fel éles fényben. Én tehát Éppen ellentétesen gondolkozom, mint Ranzsál kollega a delegált jogi aktusokról, és úgy gondolom, hogy sokkal inkább a nagy víziókra, a nagy politikai opciókra, a nagy jogalkotói lépésekre kellene koncentrálnunk, és delegálnunk kellene a, éppen a delegált jogi aktusok formájában azokat a részkérdéseket, amelyekhez nem is értünk, és amelyek nem is tartoznak ránk. Túlontúl megbékéltek voltunk. Túlontúl kevésé foglalkoztatott a jogalkotás nagy képe, a jövő képe. És ezért úgy gondolom, hogy nem célra vezető ezekkel az adminisztratív kérdésekkel foglalkoznunk, és nem kell megriadnunk a delegált jogi aktusoktól. Persze, lehet, hogy a komitológia eljárás nem mindig átlátható, de ennek ellenére valami fajta ellenőrzést is biztosítani kell magunk számára. Nagy munka áll előttünk, sok feladat tornyosul előttünk, annak érdekében, hogy egy világosan, meghatáro, világosan határozzuk meg, hogy mikor élünk a delegált, és mikor a felhatalmazáson alapuló jogi eszk, jog, jogeszköz lehetőségével. És úgy gondolom, hogy a végrehajtáson alapuló jogi aktusoktól nem kell megijedni. A név szerinti szavazások a plenárisban tucatjával szavazunk nagyon részletes technikai kérdésekről név szerint a plenárison, hát azt gondolom, hogy ez nem érdemes ezt a szavazást lefolytatni. Fél órákat szavazunk olyan jogalkotói részkérdésekről, amelyekhez nem igazán értünk is. Bizony nem jól használjuk ki a rendelkezésre álló időnket, hogyha a közönség, a nagy közönség nézné a plenárist, egyszerűen nem érteni, mi zajlik ott. Ez azért van, mert ilyen ici-pici, sokadrendűnek tűnhető technikai részkérdésekről szavazunk, melyhez a közvélemény épp úgy nem ért, mint sajnálattal mondom ezt, képviselőtársaink nagy zöme sem ért hozzá, hiszen nem ez a területünk. Ezért tehát szerintem helyesebb volna, hogyha specializált bizottságok foglalkoznának ezen technikai természetű részkérdésekkel. Szóljunk néhány szót a nemzetközi megállapodásokról is. A jelentéstevő felvetette a főbb elemeket. A Lisszaboni szerződés új jogköröket biztosított az Európai Parlamentnek a nemzetközi szerződések tekintetében. Mi, melyek ezek? Az Európai Parlamentnek a nemzetközi szerződéseket el kell fogadnia, rá kell bolintani, hogy a bizottság ezeket megkösse. És ilyen módon befolyásolni tudjuk a tárgyalásokat. Máskülönben erre nem lett volna lehetőségünk. A Lisszaboni szerződés előtti időben nem volt erre lehetőségünk. De két ö, bírálattal is élnék, az egyiket említette kollégám, ez a SWIFT megállapodás volt, amelyet ugye első nekifutásra a parlament elutasított. Már pedig a második SWIFT egyezmény előkészítését be, szorosan bevonták a LIBE szakbizottságot, ők elutaztak Washingtonba. Még egyszer mondom, tehát, hogy nem csak a tanács maga a bizottság, hanem a parlament is jelen volt a tárgyalások során, de ennek ellenére egyetértek a jelentéstevővel abban, hogy a hatalmi ágak megosztásának elvét érvényre kell juttatni, és meg kell akadályozni, hogy az olyan ügyek, mint a SWIFT ne legyenek általánosak, hanem ezek legyenek a kivételes kérdések. Aztán az olyan megállapodások, mint amit Kolumbiával vagy Peruval kötöttünk, a parlamentet bevonták az Európai Unió által a két országgal kötött nemzetközi megállapodás előkészítésében. És voltak éppen a roadmap-et, az úti tervet a parlament, illetve az érintett parlamentek határozták meg. Azután pedig a parlament a plenárison fogadta el a létrejött megállapodást. De még egyszer mondom, ez egy rendkívüli szerep volt itt, amit a parlament játszott, hiszen a érintett országok nemzeti parlamenteivel dolgozott együtt. A Európai Parlament pozitív tapasztalatokat szerzett a nemzetközi szerződések nyomon követésén, ellenőrzése tekintetében. Ez a voltak éppeni feladatunk. Az erre vonatkozó információt kell megszereznünk, és itt sokkal előnyösebb helyzetben vagyunk, mint a nemzeti parlamentek, hiszen a nemzeti parlamentek néha csak rábódintanak a megállapodásokra, nincsen különösebb szerepük. Úgy gondolom tehát, hogy ebbéli ellenőrző, felügyelő szerepünket meg kell erősíteni, és örülök, hogy egy sor módosított benyújtottak e tekintetben. Például az én területemben ből kiemelem, hogy a nemzetközi kereskedelem területén kialakítottuk a jó követendő gyakorlat példáját. Az INTA szakbizottság munkáját, a Nemzetközi Kereskedelem szakbizottság munkáját más szakbizottságok is követhetik. Nagyon hosszú időbe telik persze egy megállapodás aláírása és hatályba lépése közötti időszak. Ez három, négy, akár öt évbe is telhet. És a tárgyalások végén amikor a parlament elé terjeszték a megállapodást, akkor ez eltarthat egy évig, amíg minden hivatalos nyelvre lefordul, vagy lefordítatik, egyszerűen szóval lefordítják ezt, majd pedig jogi szempontból vizsgálják meg, Sajnálatos, hogy ez így van, hiszen vannak olyan megállapodások, amelyek az Európai Unió területén nagyon előnyösek az Európai Unió számára, mondjuk a kereskedelmi megállapodások is mégis három-négy évig tart, amíg hatályba lépnek. És néha pedig e, ilyen provizórikusan lépnek hatályba, tehát úgy gondolom, hogy kreatív megoldásokat kell találni a nemzetközi megoldások parlamenti ratifikációja tekintetében. Sem. Nos, akkor nézzük a bizottságnak a politikai ellenőrzését. A parlamentben, Strasbourgban folytatott vitákon lehet javítani, már is javítottak rajtuk, és a parlamenti vizsgáló bizottságok, és több kolléga is látta ezt, munkája azonban még javítható. A parlamentnek a bizottsággal szemben további vizsgálati jogai vannak, tehát ezek megnőttek, de azért még lehet mit tenni ezen a területen. Végül pedig van egy olyan elem, ahol nem feleltünk meg a várakozásoknak, DAF Or is említette ezt, pedig a politikai pártokkal kapcsolatos törvény aki az Európai, Parla- e, Európai Uniót parlamenti megközelítésből e, vizsgálja, és én nem vagyok egy elnöki rendszernek a híve, és a kollégám ezt tudja, Rangel kolléga tudja, de el lehet érni ezt a parlamenti megközelítést, ha az európai pártoknak a szerepét megerősítjük. A Lisszaboni szerződés után most vagyunk az első parlamenti időszakban, és megpróbálhatnánk megerősíteni a politikai pártok szerepét. De ez nem sikerült, mert a Lisszaboni szerződést nem valósítottuk meg ebben, ezen a területen. Nos, elnök, köszönjük szépen, Morera úr, hogy hozzászólásában hasznos elveket említett. Solc úr kért szót. Tanka, prezident. Köszönöm szépen, elnök úr. Ott kezdem, ahol Dav kollega befejezte felszólalását. Azt mondta, hogy nagy várakozással tekint az jelentéstevő írásos tervezete elébe. Én is így vagyok ezzel. Úgy gondolom, hogy a jelentés tervezetet eh, írásban megkapva intenzív vitát folytathatunk majd arról, hogy azon sok kérdés, melyet joggal vetett fel a jelentéstevő, és köszönöm az átfogó um, bevezetőjét, hogy ezen kérdésekről um, hogyan gondolkodunk, és esetleg um, világosá válhat, hogy sokkal politikai természetűen kell fellépnünk. Két szempontot szeretnék felvetni, amelyek megítélésem szerint központi jelentőséggel bírnak. Hogyha tehát a Lisszaboni szerződésből eredő tanulságokat akarjuk levonni, akkor két szempontot ki kell emelni. Hiszen látni kell, hogy egy roppant konkrét történelmi időszakban beszélgetünk a jelentéstervezetről, nő az euroszkepticizmus, az EU működését illető bírálatok és kritikák mindennapossá váltak minden tagállamban az elkövetkező évi európai parlamenti választások megmutatják majd, hogy amennyiben nem vagyunk képesek a központi kérdésre válaszolni, mégpedig arra, hogy hogyan lehet úgy működtetni az Európai Uniót, hogy ezzel az emberek mindennapi problémájára is választ keressünk, politikai válaszokat keressünk, akkor ebben az esetében, esetben az európai projektet szép lassan elveszítjük kicsúszik a kezünkből. Márpedig ennek a jelentés tervezetnek ez az egyetlen politikai dimenziója. Meg a, nem tartanám helyesnek, hogy csak funkcionális kérdésekkel foglalkozzunk, csak az bizottság és a parlament viszonyáról elméleti kérdésként vitázzunk, hiszen újton újra megállapítjuk, hogy a parlament és a tanács, valamint a bizottság viszonya nincsen jól, nincsen rendben. A tanács nem akarja, hogy az Európai Parlament megerősödjön. Miért nem? Nos, azért, mert az egyes tagállamok hatalmi pozíciója gyengülne ezzel, hiszen ők zárt ajtók mögött alkudoznak. A tanácsban pedig az erősebb kutya, nos mit is csinál, hát érvényesül az ő akarata. Egy szóval, hogyha azt akarjuk elérni, hogy az emberek hangja hallassék, és az emberek véleménye érvényesüljön, akkor a parlamentnek nagyobb jogköröket kell biztosítani, és ezért a jelentéstevőnek bátrabban kell fogalmazni mind a parlament tanács, mind a parlament bizottság viszonya taglalása során, enélkül bizony csak eh, szépelgő jelentés lesz, amely elméleti kérdéseket felvet, bár de igazi politikai kérdéseket nem. Enélkül még egyszer mondom, az alapproblémát nem tudjuk megszólítani, tehát bátrabb, bátorságra szólítom fel a jelentéstevőt. A másik kérdés az ellenőrzés, a bizottság ellenőrzésére vonatkozik, hogy hogyan kell a parlamentnek megszerveznie a bizottság ellenőrzését. Egyetértek, Moreira professzorral e tekintetben, hogy sokkal több bet kell tennünk az ellenőrzés területén, másrészt pedig saját kezdeményezési jogra is szükségünk van azoknál a kérdéseknél, ahol megakadt az Európai Unió működése. Itt kell a parlamentnek saját kezdeményezéseket megragadni, nem ilyen részkérdésekben, hanem a fő központi kérdésekben rendelkeznünk kell a jogalkotás kezdeményezésének jogával, rámutatva, hogy ezen a ponton módosítani kell az európai szerződéseket és akár vagy a rész szabályokat annak érdekében, hogy a jogalkotó szerepe megerősödjön. És ez az negyedik észrevételemhez vezet, a képviselők és a frakciók szerepét meg kell őrizni, mi több meg kell erősíteni. Óvakodnunk kell attól, hogy csak a szakbizottsági tevékenységre koncentráljunk. Egy politikus politizáló parlamentre van szükségünk, amely a tanács pandanyaként eh, az integrációs folyamat reális útjait tudná felvázolni. És itt pedig a frakciók és az egyes képviselők szerepét nem lehet megkerülni. Fontosak a támogató testületek, a titkárságok, a szakértők és a meghallgatások, a parlament jogalkotói tevékenységéről nem mondhatunk le, ezt nagyon fontosnak tartom, és ez vonatkozik a delegált, illetve a végrehajtási jogi aktusok területére, hogy mikor melyiket kell alkalmazni, illetve hogy hogyan definiáljuk a szakbizottságok feladatát. Mindez, még egyszer mondom, attól függ, hogy a bizottsághoz és a tanácshoz való szerepünket politikailag hogyan értékeljük. Végül, ötöt sorban is itt fejezem be, fontosnak tartom, hogy azon is gondolkodjunk, hogy a parlament és az Európai Unióban a hogy a parlament a politikai döntéseket hogyan csatornázza vissza a társadalomba. Gyakran ugye arról beszélünk, hogy a polgárok nem értik, hogy itt mi történik. Már pedig ehhez mi is hozzájárulunk, hiszen nem elég átlátható politikánk. Nem mutatjuk meg, hogy ki mely szinten milyen döntésért felel. Hogyha ezt világossá tennénk, megmutatnánk, hogy miért felel a tanács, miért felelnek a tagállamok a szubszidiaritás elvének következtében, miért felelünk mi, akkor nem kellene félnünk a választóktól, nem kellene félnünk attól, hogy elfordulnak Európától. Egyszerűen meg kell mutatni azt is, hogy hol kell esetleg döntéshozatali jogköröket a nemzeti vagy akár a regionális szintre visszaadni. Ez a kettős viszony, tehát a tagállami döntéshozatal és az Európai Uniós döntéshozatal között jelenti a kihívást, hogy ezt megmutassuk, érzékeltessük, és erre érdemes volna a jelentés tervezetben is kitérni, úgy, hogy persze mondjuk a SWIFT megállapodásban szerzett tapasztalatainkat is megjelenítsük itt világosra kell tehát tenni, hogy például a nemzetközi megállapodások megkötése során hol kell a struktúrakat egyszerűsíteni, hiszen erről volt szó éppen, hogy a megállapodás megkötése és joga hatályba lépése között milyen hosszú idő telik el, ezt rövidíteni kell, hiszen gyakran a parlament egy ciklusban elkezd egy témán dolgozni, aztán a polgárok csak a következő ciklusban látják a megállapodásnak a hatását. Hát ez is nehézé teszi, hogy az emberek, a választók, a polgárok értsék, hogy ki miért felel. Úgy gondolom, hogy éppen a mi szakbizottságunk feladata volna az, hogy megerősítsük a demokráciát, zu klopfen. Wo ist der Lissabon-Vertrag? Richtig, wo ist er falsch? És megvizsgáljuk a Lisszaboni szerződést, hogy hol működik jól e tekintetben, hol nem, hol kell esetleg még bővíteni, elmélyíteni. Azaz, tehát remélem, hogy ebben a jelentésben megfogalmazódik az az elképzelésünk, az a tervünk, az a vágyunk, hogy a jövő feladataihoz igazíthassuk a feladatunkat és a jogkörünket. Köszönöm. Köszönöm önnek is. Az utolsó felszólaló bronz képviselő. Thank you. Um... Köszönöm szépen. Nagyon röviden szólnék hozzá. Köszönjük Rangel úrnak, hogy beszélt arról, hogy az elnökséget hogy lehet közvetlenül és közvetetten választani nagyon informatív volt, amit mondod. Az elnöknek, a bizottság elnökének a közvetlen, közvetett választása nem létezhet a szerződés megváltoztatása nélkül. Ez úgy tűnik, mintha könnyű lenne, de tulajdonképpen a vélemény nyilvánítás alapján ha az európai politikai pártokra szavaznak a szavazók, akkor attól függne a választásuk, hogy ki a bizottság számára kiválasztott jelöltjük. Tehát ezek a nemzeti pártoknak a nemzeti ö, ö, szempontjai. Hogyha nem változtatjuk meg a szerződést, akkor a közvetlen megválasztása a bizottság elnökének a, a, olyan bizonyítékokat igényelne, amelyek a bizottságnak vagy a bizottság elnökének a szerepét taglalja, vagy egyáltalán a bizottság elnökének a meglétét. Tehát, hogy, hogy a kérdés az, hogy lehet-e valamilyen fajta racionális szavazásról szó. Tehát amikor a közeljövőben lehet közvetlen megválasztása, akkor szerintem az emberek nem feltétlenül mennének el szavazni. A második kérdés az az Európai Parlament Lisszaboni szerződés szerinti kiterjesztése, tehát az Európai Parlament jogalkotó szerepe. Ennek nagyon sokan örülnek, ugyanakkor tudni kellene a képviselőknek, hogy mit várnak a törük. Tudjuk, hogy a, a márciusban e, Patos Tankos e, e, alelnök úr tulajdonképpen amikor kiesett, akkor Schulz úr azt mondta, hogy tulajdonképpen a parlamenti képviselők sem tudják, hogy kire szavaznak. Tehát akkor fel kell tenni a kérdést, hogy ez miért történik meg vannak olyan sok, olyan sok módosító, amely az utolsó pillanatban jelenik meg. Tehát lehet, hogy nem szavaztak erről az előző napon, és amikor aztán szavazniuk kell, akkor kiderül, hogy az egész dolog megváltozott. Ez nem csak a plenáris üléseken történik, hanem ebben a szegbizottságban is. Tehát például a legutóbbi plenáris ülés során, a délelőtti ülésen, öléssel kapcsolatban az előző este egészen fél kilencig vártunk a szavazólistára, de mivel nem érkezett meg, akkor elmentünk. Hát kiderült, hogy 3.12-kor érkezett meg. Tehát akkor be kellett jönnünk, és akkor a jelentésre ráírtuk gyorsan, hogy hogyan is kellene szavazni. Tehát megpróbáltunk a jelentésről gyorsan a szavazó listára térni. És észrevettem, aki előttem ült, aki módosítókat javasolt, és nem szavazta meg ezeket. Na vajon miért? Nem akarom most ismételni az Európai Parlamenttel kapcsolatos nézeteimet, már ezt sokszor uh, hallották, de szerintem bármilyen jogalkotó uh, kamrában uh, van történő, kamrában történő szavazás uh, uh, fontos, hogy hogy nézzen ki. Tehát ugye itt jelezni szoktak, hogy uh, igennel vagy nemmel szavazzanak. De a, a parlamenti képviselők, ugye nem maguk döntenek a szavazásról, de sokszor azért nem tudják, mert nem mondták meg nekik, hogy hogyan is szavazoknak lehet, hogy én, az én helyzetem irigylésre múltó, de én tudom, hogy mire szavazzak, de hogyha az ember a vitákat meg akarja hallgatni, és részt, és benne, részt is akar benne venni, akkor elég nehéz lesz a helyzete. Tehát én a kettő között próbálok valami egyensúlyt találni. Köszönöm szépen. Bene, grazie. Rendben van. Még valaki kér Kéri a szót? Rangel kollega szeretne válaszolni az itt elhangzottakra. Parancsoljon. Eh, Köszönöm szépen. Szeretnék röviden reagálni néhány megjegyzésre. Felmerült egy gondolat, amelyet Duff és Morera kolléga osztanak, és pedig, hogy ennek a jelentésnek mi is legyen a hatásköre. De Solc úrnak igaza van abban, amit mondott, hogyha a feladatunk az, hogy még plusz egy alkotmányos bizottsági eh, jelentésről készítsünk véleményt, hát akkor ez nem gond. De hogyha arról van szó, hogy administratív jelentést állítsunk össze, akkor ahhoz nem kell politikus, azt egy adminisztrátor is létre tudja hozni. Hogyha a felhatalmazáson alapuló, vagy pedig végrehajtási aktusról van szó, annak komolyak a politikai következményei. És épp ezért megfelelően foglalkozni kell ezekkel a kérdésekkel politikai szempontból. Tehát mi itt nem adminisztratív feladatot látunk el, hanem megváltoztatunk egy rendszert. És ez a változás politikai következményekkel jár. Tehát nem arra kértek meg ők bennünket, hogy, hogy vegyük számba a Lisszaboni szerződésnek a rendelkezéseit, hanem és ebben egyetértek a kollégákkal, hogy jogomban áll, hogy mind alkotmányos, mind politikai szempontból megvizsgáljam ezeket a kérdéseket, tehát hogy mik a következményei a Lisszaboni szerződésnek. Az emberek nem azt várják tőlünk, hogy az administratív változtatásokat felsoroljuk, tehát hogyha XYZ megváltozott, akkor nekünk XYZ-t kell tennünk. Nem ez a feladatunk. Hanem, nyilván ezt a feladatot is el kell végezni, de számunkra sokkal fontosabb, hogy ezt makrós perspektívából vizsgáljuk meg, és, és egy szélesebb kép keretében vizsgáljuk ezt a kérdést, nem pedig elveszünk a, az administratív részletekben. Tehát épp ezért fogalmaztam meg ezt a jelentést úgy, ahogy megtettem. Mert itt látunk egy fajta mozgást, a több rétegű irányítás és e, tehát ez a tanácsa való kapcsolatot jelenti, és e között a jelentés között, amely a bizottság szerepével foglalkozik. Hogyha a finom részletekkel foglalkozunk, akkor elveszítjük a szélesebb körű következmények vizsgálatát. Jó, e, lehet egy jelentés a tanácsokkal kapcsolatban, a több rétegű irányítással kapcsolatban, és akkor egy másik administratív jelentés, amely tulajdonképpen leltárba veszi, hogy milyen változásokat eredményezett a Lisszaboni szerződés a parlamenttel és a bizottsággal kapcsolatban. Tehát a megfelelő megközelítés az ez a szélesebb körű megközelítés. Ez pedig nem ássa alá azokat a kérdéseket, amelyeket Vita Morera úr is mondott. Heurisztikus szempontból Morera úrnak igaza van, amikor azt mondja, hogy a jogalkotási kérdések kérdésekkel külön kell foglalkozni, tehát el kell választani az administratív és a technikai kérdésektől. Ebben igaza van. Ugyanakkor ez nem aknázza alá a szélesebb körű képet. Hogyha eh, eh, tehát, hogyha egyetlen megközelítést alkalmazunk, akkor az helytelen lenne. Eh, Duff úrnak azt mondanám, hogy lényegében egyetértünk a delegált és a végrehajtási aktusok kérdésében. Tulajdonképpen egyetértek mindazzal, amit mondott. Amikor én a lényegességi elméletről beszéltem, akkor azt értettem, hogyha a politika gyártás az a delegált aktusokon keresztül történik, annak meg kell, hogy legyen az on oka. Nem arról van szó, hogy ezek a kérdések nem érdekelnék a parlamentet, hiszen őket ellen, a parlament ellenőrzi ezeket. Tehát szerintem a megfelelő technikai egyensúlyt kell megtalálnunk, épp ezért ez egy politikai kérdés Épp ezért említettem a közgyűlés által irányított, vezetett kormányról. Tehát a, a parlament tulajdonképpen nem politikai jogalkotási feladatot végez, hanem egy administratív feladatot, és épp ezért ezt a két feladatot el kell választanunk egymástól, és ezeknek a változásoknak a lényegét értenünk kell. Ezt a vitát már lefolytattuk a frakciónkban is. Duff úr említett egy kérdést, és Moreira úr egy másikat, amely politikai kérdésekkel kapcsolatos. Ez pedig a parlament elnöke kérdése. Nem tudom, hogy itt az Európai tanács eh, jelentésével kapcsolatos. Ez egy olyan kérdés, amiről többször beszéltünk. Szerintem itt most teljesen összezavarodnak a szerepek, ezért a változás szükséges. A bevezetőmben beszéltem, az Egyesült Királyságban létező rendszerről, ugye a, a King in Parliamentről volt szó a Nagy-Britanniával kapcsolatban, itt pedig a Parliament in King, hogy így mondjam. Tehát ez egy furcsa felállás lenne, de szerintem mégiscsak hasznos, hiszen ezek a változások, amiket létrehoztunk, hasznosak Persze sokszor, amikor hasznos dolgot hozunk létre, azoknak hatása van az elvekre is. És nem szabad elfeledni ezeket az elveket. Tehát, hogyha a parlament elnöke részt, vett, részt vesz fontos eseményeken, akkor a parlamentet képviseli. De ha az Európai Parlament valóban jogalkotási szervezet lesz, testület, amelynek fontos szerepe van a nemzetközi tárgyalások során is, akkor ragaszkodnia kell ahhoz a szerephez, amit kiosztottak számára. Tehát ezek a változások jók, de még nem elegendőek. Két hozzászóló is említette tehát a politikai pártokkal, pártokról szóló törvényt. Azt hiszem, hogy a legtöbb ember azt mondaná, hogy ez a törvény még nem ment el eléggé messzire. Szerintem még ez nem hozott pozitív változásokat. Hogy sikeres lesz-e vagy nem, azt majd az elkövetkezendő választások fogják bebizonyítani. Szerintem kudarc lesz, és az EPP kollégák próbáltak módosítókat benyújtani ennek változtatására, de nem tudom, hogy ennek az eredményei jók lesznek-e a politikai pártok számára. Az előző kérdéssel ellentétben nem tudom, hogy a parlament számára hosszú távon ez pozitív eredményt hoz-e. Hogyha megvizsgáljuk ennek a hatását a bizottságra, és ez a jelentés ezzel foglalkozik, nem tudom, hogy hogyan fognak megváltozni a dolgok. Nem tudom, hogy a bizottságnak a hatáskörét negatívan befolyásolja-e majd ez. De minden esetre mi az alkotmányos modellünkön belül egy, egy infrastruktúrát hozunk létre, és látnunk kell, hogy a különböző elemek hogyan illeszkednek ebbe az infrastruktúrába, különben kurdarcot érünk el. Scholz úrral egyetértek, a politikai, abban, hogy a politikai és az alkotmányos kérdéseket világosan kell látni mielőtt előre tudunk lenni. Bronx úr, emlékszik a brit parlamentre? Hiszen, hogyha tagja lett volna a brit parlamentnek, akkor értené, e, hogy hogyan működik ugye itt kritizálja az Európai Parlamentet, pedig hát az Európai, a brit parlamentet is kritizálnia kellene el kellene mennie a Westminster palotába, tehát a parlament épületébe, hogy lássa, hogy mi történik ott valójában. Hiszen hogyha ez a demokráciát tökre, tükrözi, akkor az Európai Parlament vajon mit tükröz? Morera kolléga azt mondta, hogy én ő a parlamenti kor beközelítést ö, ö, helyezi előtérbe. Én tudom, hogy ezt teszi, de világosan kell látni, hogy a nagy országok és régióknak a parlamentjei, azok az elnöki modellre épülnek. Az Európai Parlament ez tulajdonképpen egy nagyon sokféle régió, mégis a parlamenti modell talán még érvényesebb rá, mint más. Az európai régiak közötti sokféleség miatt szerintem ez lehetséges. Ugyanakkor a gyakorlat, a tapasztalat azt mondja, mutatja, hogy az elnöki modell működik a legjobban. Láthatjuk Indiát, az Egyesült Államokat példaként tehát hogy nagy régiókban működik legjobban az elnöki modell. Nem feltétlenül ezt a nézetet képviselem a jelentésben, de így látom. A bizottság elnökének a választását, illetve Bronx úr érdekes dolgot mond, mindig ugyanabban a stílusban, hogyha az elnököt nem közvetlenül választják meg, hanem közvetlenül, akkor igazából nem tudjuk, hogy ki az elnök. A választók testülete e, nem ismeri, e, teljesen tudatlan, nem tudja, hogy mi történik Bronx úr szerint. Itt nekünk választanunk kell, és pedig azt, hogy a bizottságnak az elnöke létezik. A kérdés az, hogy a, most az, az állampolgároknak megadjuk ezt a jogot, hogy ezt befolyásolják, akár a parlamenten keresztül, akár elnöki választásokon keresztül. De hát mindenképpen e, beleszólást kell biztosítani az állampolgárok számára a e, bizottság elnökének szerepével kapcsolatban, mert különben semmifajta ellenőrzésünk nem lenne hogyha a bizottságnak lesz elnöke. Na most, hogy tudják-e, hogy ki az, vagy hogy létezik-e egyáltalán, mégiscsak van egy elnöke a bizottságnak. De hogyha választások során belevonjuk az állampolgárokat, akkor van beleszólásuk. Egyetértek azon, hogy nagyon sokszor nem tudják az állampolgárok, hogy ki a bizottság elnöke, de hogyha közvetlen választások vannak, akkor mégiscsak meg fogják ismerni. Az Egyesült Államok talán jó modell lehetne az alkotmány szempontjából, de nagyon sokan az Egyesült Államok egyáltalán nem szavaznak az elnöki választás, választás során. Abszolút nem érdekli őket mégis sokkal homogénebbek, mint mi bármikor az Európai Unióban. És ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az Egyesült Államoknak az elnöke nem bír legitimitással. Hiszen az állampolgárok nagy többsége támogatja mindegy, hogy most észak-karolinai, vagy dél-karolinai, washingtoni, vagy más az elnök, az nem számít, hanem az számít, hogy mit tesz a szövetségi kormányban és ez gyakran megtörténik az Egyesült Államokban. Ennek még sokkal több oka van, hogy miért történhetne ez meg az Európai Unióban. Tehát fontos, hogy az embereket bevonjuk az európai szinten, hiszen ez a demokráciának szerves része hogyha az e bizottságnak e, van elnöke, akkor én legalábbis jobban szeretném, hogyha közvetlen lenne demokratikus módon megválasztva, mint e, az ellenkezője. Pontosan tudom, hogy nagyon sokan szeretnének megszabadulni a bizottság elnökétől, de hát ez nem fog megtörténni. Nos, ennyi választ akartam Bronx úrnak, ezt az alkalmat nem szavazhattam el, de azt hiszem, hogy elég választ adtam mindenkinek. Most akkor a különböző hozzászólásokat magammal viszem haza, és megpróbálok valamit összeállítani. Köszönöm, hát ez nem lesz könnyű feladat Persze a határidők is komoly feladatot rónak ránk, hiszen hogyha ezt a fontos tervezetet még ebben a ciklusban el akarjuk fogadni, akkor egy komoly ritmus áll előttünk. Felvesztem, hogy a december 17-e legyen a, a tervezet benyújtásának határideje január 20-án meghallgatás, 23-án a módosítók benyújtójának, benyújtásának határidei, február 11-én szavazunk a bizottságon, és így a márciusi plenáris napirendjére kerülhet ez a tervezet. Márpedig, hogyha nincsen más észrevétel, akkor ezzel ezt elfogadottnak tekintjük. Messerschmidt kollega továbbra sem érkezett meg, tehát ilyen módon elhalasztjuk az ő jelentését holnapra, és éppen ezért egy olyan kérdésről szeretnék szólni, amely a hetes napi rendi pont, és amelynek én vagyok a jelentéstevője, itt pedig a 2000 202-es paragrafus értéke, a, a 202-es 5-ös paragrafusának értelmezéséről van szó. A Holnap szavazunk erről, és az ügy viszonylag egyszerű, de a történet a következő. A petíciós szakbizottság arra kért bennünket, hogy értelmezzük a 202-es cikket, a tekintetben, hogy a, hogyan készüljön el a missziók után készült jelentés a missziókra azért mennek egy területre, egy más országba, hogy tényeket tárjanak fel ezen a területen, és így következtetéseket vonhassanak le az egyes konkrét petíciók tekintetében. A 202-es cikk 5-ös bekezdése azt mondja konkrétan, a petíciók megvizsgálása érdekében, illetve a tények eh, megállapítása érdekében a petíció szakbizottság missziókat küldhet ki a tagállamba vagy abba a régióba, amelyel a petíció foglalkozik. Ezekről a beszámolókat a missziók résztvevői állítják össze, és utána ezt a bizottság elfogadja és a parlament elnökének adják át. Nos, a petíciós szakbizottság elnöke azután, hogy egy galíciai misszióban a misszióban résztvevő peti tagok nem, nem egyeztek meg abban, hogy miről is írják pontosan a beszámolójukat, a jelentésüket, ezért a bizottság elnök asszonya nem tudván, hogy uh, hogyan kell alkalmazni a szabályt, hozzánk fordult, ugyanakkor arra utal, hogy a 52-es cikket lehetne alkalmazni, de az 52-es cikk más területről szól, a saját kezdeményezésű jelentésekről. Viszont most egy olyan folyamatban vagyunk, amely a petíciós bizottság mindennapjaihoz tartozik, hiszen egy tényfeltáró ülés, látogatás, misszió után elfogadják a jelentésüket, és ezt eljuttatják a parlament elnökének. ugyanakkor nem mondják meg azt, hogy kinek kellene összeállítani ezt a jelentést, hanem azt mondják, hogy a delegáció, a misszió tagjainak. És voltak éppen egyetértésre kell jutniuk, tehát a delegáció minden tagjának egyet kell érteni ebben. Ugyanakkor ez azt jelenti, hogy mindenki felveti a saját értékelését, megjeleníti ezt. És mindezt leírják, és a jelentés voltak éppen rögzíti az egymásnak ellentmondó tényeket. Ugyanakkor a 202-es szik 5-ös bekezdése azt mondja, hogy a bizottságnak ezt el kell fogadnia. Egysége, egyhangulag, többséggel el kell fogadnia ezt a nem egyhangulag, de többséggel el kell fogadni ezt a jelentést. A parlament, parlament jogi szolgálatának véleményem pedig arra enged következtetni, hogy ezekhez a jelentésekhez módosító indítványt nem lehet benyújtani. Ebben az esetben pedig fennáll a veszély annak, hogy nem készül el a jelentés Galíciáról. Nos, én elkészítettem egy írásos véleményt, amelyet mindenki megkapott, és úgy gondolom, hogy a szakbizottságnak rá kell bódintani erre a levelemre, kivétel az utolsó rész, ahol azt mondjuk, Felolvasom tehát, hogy hogyan kellene ennek szerepelnie, és hogyha valaki kérje szót, akkor szóljon hozzá. A, információ, a látogatásról szóló beszámoló célja az, hogy a bizottság, a petíciós szakbizottság számára megadja azokat az információkat, melyel értékelheti a petíciót. A misszión résztvevő kollégák fogalmazzák meg ezt a beszámolót konszenzuálisan. Hogyha nem áll fenn a konszenzus, akkor ezt a tényt kell megállapítani, vagy pedig a különböző véleményeket kell feltüntetni. És a petíciós szakbizottság ezután szavaz erről a jelentésről, de módosítókat nem lehet benyújtani, hiszen az 52-es cikket nem lehet se közvetett, se közvetlen módon alkalmazni erre a helyzetre. Eddig az idézet. Nem, folytatom az idézetet. Tehát, hogyha a misszión résztvevők nem egyeznek meg, akkor innen ki lehetne törölni a résztvevők egyessége hiányában szavakat, hiszen, hogyha mondjuk azt, hogyha nem áll fenn az egyesség, akkor a diszenzust, a véleménykülönbséget tükrözi majd ez a jelentés, melyet a házelnökének eltűnnek. Tehát kitörlöm minden ezeket a szavakat, és a maradék ugyanaz volna, Tehát, hogyha nincsen megállapodás a misszió a szakbizottságban, akkor az Európai Parlament elnökét nem tájékoztatják ez, erről a, ebben a jelentésben. Javas, javaslom tehát, hogy ezt a levelet ebben a fordájában fogadjuk el, de előtte megadom a szót annak, aki felemeli a kezét. La signora Petrovic può parlare. Aki... Petrovic asszony. Petrovic asszony, parancsoljon. Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is nagyon rövid leszek, mivel a megelőző eszmecsere igencsak hosszúra sikeredett. Hadd mondjak csupán annyit, hogy én, mint árnyék jelentéstevő, üdvözlöm az ön jelentés vagy véleményét, teljesen helyén van, hogy a jelentésnek a tartalmi része nem szorul egyetértésre a részvevők részéről, hiszen ez egyébként módosítók tárgya, ez ö, olyan ö, tényeket tartalmaz, amelyeket a tényfeltáró bizottság tagjai feltártak. Úgyhogy támogatom a az indoklásban olvasható érvelést, elnök úr, hogy megkönnyíti a konszenzust, hogyha a résztvevők kifejezhetik a vélemény különbségeket is, és ezeket egyértelműen bele lehet fogalmazni a jelentésbe. Ez az opció úgy gondolom, hogy teljesen biztosítja, hogy a Peti Szakbizottság maradéktalanul értesül minden egyéni észrevételről, feltárt tényről, és egyébként a 202-es szabálynak is megfelel, hiszen ennek alapján a PETI a lehetséges legteljesebb körű információt kapja meg. A, a tartalmi része a jelentésnek nem lehet tárgya a belső szabadásnak, tulajdonképpen a többségi szabály E, hogyha érvényesülne, akkor a Peti nem kapná meg az összes tényszerű inputot. Ön, mint jelentéstevő, elnök úr, e, szerintem e, kiválóan elmondta az összes mögöttes érvet, úgyhogy valójában csak teljes támogatásomról szerettem volna önt biztosítani. Köszönöm, Bronz kollega kérte szót, tessék, parancsolj, megadom neki. Hát- megtaláltam a választ a kérdésre. Rendben van, nem kéri más a szót akkor ebben az esetben holnap szavazunk, holnap délelőtt szavazunk, és ezzel pedig lezárom a ma délutáni ülést. Emlékeztetem önöket két fontos dologra. Egyrészt holnap délelőtt az ülésünk a koordinátorok ülésével kezdődik 9-től 9.45-ig és 9.50-kor kezdi a bizottság a munkát. Másodszorban délután tartjuk meg a szemináriumot, mely nagyon fontos, a 107-esről. Itt közösen fogjuk a polgári társaság eh, jelentőségét megvizsgálni, megvizsgáljuk, hogy milyen kihatással jár ez majd mindenki számára, és eh, hogyan befolyásolja az elkövetkező eh, az elkövetkező választásokat, hiszen a civil társadalmat jobban aktivizálni kell. Köszönöm szépen, holnap találkozunk viszontlátásra.